So, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy megkezdjük a munkát. Három szavazás van most az ülés elején, de még a szavazás előtt engedjék meg, hogy tájékoztatást adjak a tegnapi Peti koordinátori ülésről. Egy technikai információ. Ma délután 15.30 körül a 31-es témát előre hozzuk a 30-as elé. Ez azt jelenti, hogy a 30-as témára 16 óra körül kerül majd sor. Elnézést kérek, de feladatom, hogy tájékoztassak mindenkit néhány témáról. A PETI koordinátorok tegnap délután úgy döntöttek, hogy elfogadják a következő témákat. Novemberi napirend elfogadása és későbbi napirendekhez a kérelmek 93-as, 2017-es petíció fölkerül a januári napirendre. 80-as és a 45-ös 2013-ból az Európai Bizottsági Válasz követően kerül napirendre. 70-es petíció 2013-ból szlovák parlamenti képviselők az Európai Parlamentben Először itt meg kell várni a szlovák parlamenttől a választ. Egyéb témák, amik a november 21-22-i ülésre felkerülnek. Emberi jogok hete, koordinátorok megállapodtak arról, hogy a menekültügyi főképviselő titkárát vagy helyettesét meghívjuk a migrációval kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásához. November 21-én kerül ez tárgyalásra. Eszmecsere az Európai Ombudsmannel, az Európai Bizottság új főtitkának a kinevezése témájában a koordinátorok abban állapodtak meg, hogy 20, november 21-ére 1130 ra meghívjuk az ombudsment, és a Jurival és a Konttal közösen tárgyaljuk ezt a témát. Továbbá az elnök a bizottságnak fogja javasolni, hogy az alapjogok témájában 2018-ban petíció benyújtókat fogunk meghívni november 26-27-ére. A petíciós bizottság munkája, munkaterve a elnök véleményt készít, és a véleményt elfogadása került, aztán fönnmaradó hónapokra a munkaterv. Koordinátorok felhatalmazták az elnököt, hogy írjon egy levelet a svéd kormánynak, mert rendszeresen diszkriminálják azokat az Európai Uniós állampolgárokat, amelyek a négy új lenyomatos személyigazolványokat nem nyújtják be titkárság javaslat alapján történik mindez, és az ajánlások alapján az elnök fog dönteni arról, hogy hogy történik ennek az ügynek a kezelése. Egy 2018 434-es petíció volt befogadható, és ennek a fonalapját fogja követni. 2018-as 444-es petíciót lezárjuk. A B témák tekintetében a 254-es, 695-ös és 119-es petíciók nyitva maradnak, és follow-upra fog sor kerülni. Még egy érdekes információ tényfeltáró látogatások, meghallgatások tekintetében a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ilyenre már nem kerül sor, a, ilyenre nem kerül sor a következő év első felében. Úgy döntöttek ugyanakkor hogy a koordinátorok, egy klímaváltozási meghallgatást fogunk szervezni 2019 első felében, feltételezve azt, hogy ezt a témában illetékes, tehát vagy az EMI, vagy az ITRE szakbizottsága együtt szervezzük meg, lehetőleg mind a kettővel együtt. Olaszországban való látogatás tekintetében Beatrice Beszérát neveztek ki a koordinátorok a delegáció vezetőjének. A zöld frakció kérése szóbeli kérdés a Natura 2000-es jogsértésekkel kapcsolatban a koordinátorok állásfoglalás nélküli szóbeli kérdésről döntöttek, amennyiben ezt az emivel közösen tudjuk megoldani. Nemzeti parlamentekkel való találkozó tekintetében a koordinátorok a tudomásul vették az új programot. Aztán egy levelet küldünk az Egyesült Államok kongresszusának a FATKA témájában. Donyedába a tévfetáról látogatás tekintetében egy levél írásáról döntöttünk olyan delegációtagok számára, akik nem tudtak ellátogatni oda. Azt hiszem, hogy ezek voltak a koordinátori ülésre vonatkozó információk. Beszere asszony, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni ezt az összefoglalót a tegnapi koordinátori ülésről. Sajnos nem tudtam jelen lenni, sürgős ügy miatt és a decemberi misszióval kapcsolatos döntést köszönöm. Végre sikerül ezt a missziót megszerezni. Úgy gondoljuk, hogy ez kulcsfontosságú a Valdedorai mi- misszió. A többi döntéssel kapcsolatban szeretném felvetni itt azt a lehetőséget, hogy egy témát gondoljunk végig. Tegnap elutasításra került egy petíció, egy regionális tévében való munkafeltételekről szólt, ahol a, tehát állampolgárok írták ezt a petíciót. A petíció a TV3 katalóniai regionális tévére vonatkozik, és a bizottság befogadta ezt a petíciót, mert azt reklamálták a petíció benyújtói, hogy a nemzeti TV nem objektív módon ítéli meg az ő munkájukat. El is látogatókat ide a érdekelt felek. A petíciós szakbizottság számára ugye az a fontos, hogyha az állampolgári jogok sérülnek az európai jog alkotása és az európai jogszabályok alapján a koherencia miatt úgy gondolom, hogyha nem nemzeti, hanem más regionális tévé jön el, mondjuk a Bajor TV, akkor úgy gondolom, hogy ugyanolyan módon kell kezelni a szakbizottság részéről ezt a témát. Az tegnapi indoklás az volt, hogy hát politizálásra kerül ez a téma. Nem tudom, hogy ez mennyiben lehet így nevezni, hiszen az állampolgárok jelennek meg itt azért, mert egy kommunikációs eszköz, ami publikus, az arról, ilyen feltételekről van szó. Én azt szeretném kérni, hogyha lehet, akkor a bizottság, illetve a koordinátorok még egyszer vegyék napirendre ezt a témát, és gondolják végig. Köszönöm. Köszönöm szépen. A téma első felének tekintetében szeretnék gratulálni a tényfejtáró misszióhoz, és minden jót kívánok. A kérdés második fele tekintetében úgy gondolom, hogy most nem lehet, nem tudunk dönteni. A koordinátorok hoztak döntést, nincs jogom arra, hogy ezt megváltoztassam. Róza. Pont ellenkezőleg én úgy gondolom, hogy el lehet dönteni, hiszen el lehet utasítani, vagy be lehet fogadni egy koordinátori döntést, úgyhogy szerintem teljesen jogos az, amit Beatrice kér. Ugye két petícióról van szó, röviden összefoglalom két személy részéről, katalánok ezek a személyek, akik egy petíciót nyújtottak be, áprilisban került regisztrálásra ez a petíció, mert véleményük szerint nincs átláthatóság, nincsenek megfelelő információk, nem állnak rendelkezésre megfelelő információk, sérülnek az emberi jogok a katalóniai tévében. Szeptemberben a koordinátorok úgy döntöttek, hogy elfogadjuk ezt, és miután ezt tisztáztuk, hogy elfogadjuk, hiszen jogok sérülnek, és vannak előzmények is, hiszen a spanyol tévétől is ugyanilyen témában megjelentek emberek, és volt is ennek, tehát azt, azt az ügyet megfelelően kezeltük, úgyhogy azt szeretnénk kérni az elnöktől, hogy a következő petíciós ülésre tegyük föl mégisnek ezt a témát. És aztán érdekes módon erre nemet kaptunk, a nemet, nem, nemes, nem volt a válasz. Két ember nyújtotta ezt be, azt mondtuk, befogadható, megvizsgáljuk, és amikor most napirendre kell venni, akkor a bizottság meg azt mondja, hogy a végtelenségig majd a szavazás utánra elhalasztjuk ezt. Hát szerintem ez, neki nincs túl sok értelme, úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy most vizsgáljuk meg újra ezt a kérdést, mert egyébként a frakció képviselőként panaszra kell, hogy éljek, nem is tudom, hogy kinél, mert ennek így nincs értelme. A bizottság elutasíthat egy koordinátori döntést, még egy másik petíciót is szeretnék bemutatni. A néppárti frakció egy missziót kért az ETA terrortámadások témájában, és a koordinátorok, kivéve a néppárti frakció képviselőjét azt mondták, hogy nem, de nekem ellentétes ezzel a véleményem. Elnök, köszönöm szépen, látom a reakciókat. Én vagyok az elnök, az én felelősségem. Nem, nem nyitjuk meg újra ezt a vitát ma. Tegnap volt idő erre, hogy megvitassuk, és joguk van, hogy novemberben ezt újra megnyissák be, de nem most. Megnyitom a szavazást. Első téma, állatok szállítása, állatok védelme szállítás közben mindenki készen áll erre, egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tartózkodik? Akkor ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatos módosítóról van szó, hatos. Akkor újra. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Tartózkodás. Elnézést. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító Valina asszony részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette négyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46-os módosító mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 11-es módosító. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes kompromisszos módosító. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Yeah. Oral... Valina asszony szobeli módosítója mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Huszonötös módosító, 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. 25-ös módosító. De vote is open. Megnyitom a szavazást. 25-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ellenőrizzük 26-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tizenkilences mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as módosító második része mellette Huszonhatost elfogadtuk. Huszonhatost elfogadtuk. Még egyszer. 20-as módosító második része mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es, 24-es, 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Negyvenkettes módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 28-as. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító, tessék! Äh, Elnök úr, azt hiszem, hogy a 21-esnek a második része összehasonlítható, illetve megegyezik a 25-ös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 A második részben, a második része a 25-össel és a 26-ossal teljesen világosan ö, azonos. És ezért szavaznunk kell. De hát szavaztunk is. A második részről nem. We voted a second part. De a második részről szavaztunk.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 20 part 2 and 21 part 2 identical. Yes. I yes. wrote here on the list, so we yes. voted together. Yes, yes, yes. That, that was not correct. Second parts of the tehát a 20-as második része és a 21-es azonos. Köszönöm szépen. Akkor a kettes kompromisszummal folytatjuk mellette. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egy szóbeli módosító ismét. Valina asszonyé mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Tizenkettes módosító mellette? El, tizenkettes mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ready? Check. Check 32, please. Uh, the vote. Ellenőrizzük le elektronikusan a 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33. Csak az első része. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. szóbeli módosító Virzsintől mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 40, 36-os, 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 34-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, mellett ellene tartózkodás elfogadva. Harminc hét mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük rá? Nem, elutasítottuk. 39, 38 ellenzés. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14, akkor fogyottá válik. Zárószavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, köszönöm szépen. Now we continue with uh, mission report. Következő téma szavazás a tényfeltáró látogatásról Lausitzba, Németországba. Készen állnak? Alken asszony. Szeretném elmondani, hogy természetesen minden módosítót megszavaz mondtam, meg kell szavazni, de különösen az első részben, ami a barna szénnel kapcsolatos, és tegnap ugye megjelent az IPCC-től egy drámai hatású jelentés, és tudjuk, eh, hogyha a barna szén ügye folytatódik, hogyha nem tesznek kezdeményezést, semmi változtatást, akkor eh, rende, rendkívül rossz hatással lesz ez a klímaváltozás, és egy új társadalmi katasztrófa történik majd, és az egész Európa tőlük tanul, úgyhogy nagyon fontos, hogy a földünkhöz, klímánkhoz és ehhez a régióhoz is lojálisak legyünk, és ne, támogatjuk, ne támogassuk a régi módi technológiákat, amelyek tönkreteszik a klímát. S lehet, hogy vannak, akik nem hisznek a klímaváltozásban, én ezeket nem is akarom meggyőzni, lehet, hogy nem hisznek a, a télapóba se, vagy hasonló, de kérem, hogy így szavazzunk. Még egy kérésem van, nagyon sok pót tagunk van, több szavazás is ma, úgyhogy kérem elnök urat, hogy ne engedjen meg mindenféle vitákat, hanem haladjuk gyorsan a szavazással. Elnök, jó. <clears throat> Tehát, Lausitz, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító egyes számú mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, jó? Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos me- mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 9 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, 9-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mi a probléma?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 ellene, tartózkodás, elfogadva 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19 részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 21 mellett, 20, 20-assal gond van? Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-6 arányban elfogadtuk a 20-ast. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 két részben, első rész, mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk ellenőrizzük le. 22-es második rész, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 23. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük le 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. És a záró szavazás név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. 19 szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm they received an email. They should yeah, I, I Yeah? Oh, okay, okay, okay, okay. Maybe announce it again. Yeah, yeah. yeah, yeah. And third, third of our voting is, is uh, concerning. És a következő szavazás, ami a német Jugendamtról szól, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük le. Mindent? Jó. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. <clears throat> Lezárom. Elfogadva. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. <clears throat> Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás Elutasítottuk. Tízes. Mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. Elfogadva? Elfogadva. <clears throat> Tízest elfogadtuk. Tizenegyes. Részenkénti szavazás. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük, nem? Jó, 12-es. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, ellen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük le? Jó. 12-es módosító második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Uh, 14? 13. A 13-at elfogadtuk. Ellenőrizzük le. Kérték, hogy ellenőrizzük le a 13-as módosítót, megnyitom a szavazást. 13-as. 13-ast ellenőrizzük most. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 15-ös, első rész mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Második rész mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. A 15-ös második részét le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenhat első rész mellette, ellene, tartózkodás. Á, ellenőrizzük le. 16-os módosító első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész. 16-os módosító második része. Nem lesz, nem várjuk a fogyottá. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Ellenőrizzük le. Jó, 16-os második része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 17-es. Első rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. 17 második része mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7 mellette. Ó, elnézést, hogyha elfogadtuk, akkor a 19-es következik. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik elutasítottuk ellenőrizzük le. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Elfogadtuk. 20-as. Mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 21 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás Elfogadva. 25-ös leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És a győztes, tehát akkor elfogadtuk a 25-öst. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-est és ellenőrizzük le. Meg, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 35? Meg ellen, mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Nem kell. 40. Mellette? Ellene? 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le. 43-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 46-os első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 47-es és 48-as, ezek azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 mellette mm, ellene tartózkodás elutasítva. 51 mellette ellene igen, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le az 51-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 52 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ötven három mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55 mellette, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56 mellette. Ja, ez kiesik. 57-es következik. 57. Uh-huh. Mhm. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 57-es második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 60-as jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük le a 63-ast? Jó. 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És most jön a záró szavazás, név szerinti szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 12 igen szavazattal. Köszönöm szépen!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 Okay. Dear friends. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, Hölgyeim és uraim, Yes, in the sleep. Hölgyeim és Uraim, kérem, foglalják el helyeiket. Take your seats, please. We continue. Folytatjuk a munkát. Egy véleményt fogunk elemezni. Egy vélemény elemzése a következő pont. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról. Oker asszonyi a szó, parancsoljon! Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Még mielőtt bemutatnám ezt a véleményt, elmondanám azt, hogy legalább négyszer a parlament plenáris ülésén kértük már, hogy az ombudsman státuszát módosítsuk, tehát tulajdonképpen most az történik, amit már régóta kérünk, és szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy erőteljesebb ombudsmani figurát szeretnénk az Európai Parlamentben három kiváló munkát végző ombudsmanunk volt már, de miután nagyon alacsony a, a státuszuk, nincsen elég hatáskörük és nincsen elég forrásuk sem, ezért nem tudják a munkájukat úgy végezni, ahogyan azt az állampolgárok elvárják. Ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része lesz a munkának. Aztán a jelentésben vannak még más gondolatok is, amelyek az érdeklődésünkre számot tartanak. Az ombudsman egyik fontos feladata az, hogy jól működjön a közigazgatás, ez pedig az összeférhetetlenség kérdésére is átvezet. A különböző hatáskörök, illetve hatóságok között nincsen ennek megfelelő definíciója még, de amikor az emberek nevében valaki bármilyen döntéshozatali helyzetbe kerül, akkor nem szabad, hogy összeférhetetlenségi problémák merüljenek fel. Pedig gyakran megtörténik ez, és ezért gondolom azt, hogy ez nagyon fontos, és ezért kell az ombudsmannak ezzel kapcsolatos eszközöket a kezébe adni, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy nem lehet mondjuk valakinek olyan döntést hoznia, ami a gyógyszeriparra vonatkozik, mert túl közel áll a gyógyszerlobbihoz, vagy ugyanígy az élelmiszeriparral kapcsolatban. Mert ez biztosítja azt, hogy az intézményeinkbe vetett bizalom megmarad a választópolgárok részéről. Aztán nagyon fontos a dokumentumokhoz való hozzáférés, mert gyakorlatilag a mostani helyzet sokkal gyengébb, mint a 1049-es esetében volt. És hát a parlamenthez nagyon fontos lenne, hogy felebezési jogot biztosítsanak a dokumentumokhoz való hozzáférés visszautasítása esetén. Nos, most ugye egy külön jelentést készít az ombudsman a tanácsi átláthatóság hiányáról, Fontos lenne az, hogy a parlament is nyomon tudja követni ezt a helyzetet, és a mostani ombudsman megválasztásánál nagyon sok olyan tagállam szavazott, ahol nincs is ombudsman. Például Hollandiában vagy az Egyesült Királyságban nincs is ombudsman. Gyakorlatilag Németországban sincs föderális szintű ombudsman intézménye, és az új tagállamokban viszont megvan, ez az intézmény, mert ők úgy építették ki az intézményrendszerüket. De azért vannak itt gyengeségek, vagy gyenge lábakon álló pontok. Van, aki csak úgy legyint erre, hogy hát nem érdekes az, hogy ombudsman legyen, hanem inkább csak osztozkodnak a politikai posztokon, de az ombudsmannak nagyon fontos szerepe van. Egy kül- kívülálló, a független szerepez, gyakorlatilag egy bírói jellegű szerepez, és ezt kell hangsúlyoznunk, hogy az emberek is megértsék, hogy egy igazi, független, integráns személyiség az ombudsman, aki az ő nevükben is fel tudja emelni a szavát. Ezért gondolom igen fontosnak ezt az egész kérdéskört, és valószínűleg az ombudsman az egyetlen olyan intézmény, amely egyáltalán felszólalhat a bíróságnál is, főként akkor, hogyha nincsen ezzel ellentétes jogszab, tehát nem, nem ütközik mindez jogszabályba. És végül pedig még azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokat beszélünk a közérdekű bejelentésről, nemzeti szinten, épp úgy, mint EU-s szinten, de hát alapvetően elég nehéz azt mondani valakinek, hogy most én egy közérdekű bejelentő vagyok, vagy pedig csak egyszerűen ide kiállok és elmondom a véleményemet. Én azt hiszem, hogy nekik is fontos lenne egy tanácsadó testülethez fordulni, ilyen lehetne az ombudsman, hogy megállapítsa azt, hogy mi ez. Ténylegesen egy közérdekű bejelentésről van szó, vagy csak plegyka mindez? Tehát ő, az ombudsman tudná megítélni jogi szempontból azt, hogy van-e értelme a közérdekű bejelentésnek. Most ugye egy hölgyről beszélünk, és ez nem egy posz ez, ez, ez egy hivatal. Ezért nagyon fontos azt mondani, hogy az ombudsman hivataláról beszélünk, hogy ez nehogy egy újabb címé silányuljon. Én szerintem ezek voltak a legfontosabb gondolatok, amiket mindenképpen el akartam mondani a jelentésemben, és természetesen várom a kérdéseket, hozzászólásokat és így tovább. Köszönöm szépen. A shadow reportéreknek adnám meg a szót, ki kér szót. Virándúr parancsoljon. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Auken asszony munkáját, és nagyon fontos, hogy egy megfelelő jogalapon alapulva az ombudsman feladatainak a revízióját elvégezzük. Én úgy gondolom, hogy <clears throat> én is úgy gondolom, hogy nagyobb hozzáférése kell, hogy legyen a dokumentumokhoz, hogy benyomást tudjon szerezni ezekről. Lehet, hogy a tolmácsolás volt egy kicsit furcsa, de németből bíróság jött át az ombudsman helyett, és igazából nagyon fontos lenne, hogyha a hatalom megosztást tisztáznánk, tehát ne keverjük össze a bíróság és az ombudsman feladatait. Az ombudsman asszony nem semleges tisztviselő, ő a polgárok oldalán van, a polgárokat kell képviselje, ők bízták meg, és ezzel ő nem semleges, hanem pártos. És Auken asszony elmondása alapján pedig e, inkább ilyen olyan tisztviselő kellene, hogy legyen, aki így magasan van, és minden, mindenki javára a gonoszok ellen harcol, és akkor úgy mindig meg kell nézni, hogy éppen ki a gonosz. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit túlzó állítás, megfelelő szerepe van az ombudsmannak, szerepe kell, hogy legyen az ombudsmannak, és nem ennél, ennél nagyobbat nem szükséges neki adni. Tehát én úgy gondolom, hogy a, ez így jó. Aztán a jelentéstevő azt, hogy megemlítette a közérdekű bejelentők helyzetét, is nagyon érdekes téma ez. És és az, az persze érdekes, hogy most az ember hogy gondolja, hogy belelentő-e vagy nem. Ugye valaki egy olyan helyen dolgozik, amely nem része az átláthatósági listának, és akkor az, az, az ember megkérdez, megkérdezhetné, hogy igazából hol fogadják ezt az embert a bizottsághoz, menjen hogyha a cége nincs regisztrálva az átláthatósági regiszterben, akkor nem is mehet oda. Tehát akkor mondjuk az ombudsmannal kellene neki találkozni. Egyébként ez egy olyan kérdés, amit kicsit jobban részletesebben át kellene gondolni, és ki kellene dolgozni. Módosítóimban legelső sorban arra koncentráltam, hogy az ombudsman munka körülményeit javítsa, de arra is vigyázza közben, hogy a hatalom megosztás egyensúlyban maradjon, illetve ne keveredjen össze a bíróság és az ő feladata. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kirton Darling asszony, parancsolja. Thanks very much. Um, and, uh... Köszönöm szépen. Én teljes mértékben támogatom Margaret munkáját, de nem a saját nevemben mondom ezt, hanem a koordinátorunk és árnyékjelentéstevőnk nevében mondom, Virginie nevében. Teljesen világos a helyzet, hát ő sajnos nem tudott eljönni, mert a Júri szakbizottságban pont a közérdekű bejelentők témájában kell felszólalnia. Minden esetre szeretnénk megköszönni Margaret nagyon jó munkáját, az ombudsman kérdéskörével, hatásköreivel, feladataival kapcsolatban. Mi nagyon sokszor ugyanúgy gondolkodunk, mint az ombudsman, mi itt a PETI szakbizottságban, hiszen a demokráciát és az átláthatóságot szeretnénk támogatni. A dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban nagyon sok példa bizonyítja azt, hogy közösen, közös értékekért léptünk fel. Tíz év telt azóta, hogy az ombudsman statútumát megalkottuk, nagyon sok minden történt ezóta, és én azt gondolom, hogy nagyon is időszerű az, hogy módosításokkal lássuk el ezt a jogállást. Mi támogatjuk Margaret munkáját, főként a dokumentumokhoz való hozzáférés és az átláthatóság a jogalkotási folyamatban témákban. Ugyanakkor bizonyos kérdésekben, apróságokban máshogy gondolkodunk, például a bírósághoz való forduláshoz, ahol inkább a 2001 per 1049-es rendelethez és a bírósági joggyakorlathoz tartanánk magunkat. Aztán az európai intézményekben a szexuális zaklatás kérdését is nagyon fontos támogatni, és az ombudsman és az Európai Parlament közös fellépést ezen bűncselekmények ellen, főként a plenáris hét előtt. Szeretnénk Margaretet támogatni abban is, amit a közérdekű bejelentőkről mondott, és ennek is bele kellene kerülnie a módosított jogállás vagy szabályzatba. Az árnyék jelentéstevőknek is köszönjük a munkáját, köszönöm. Szépen Marias úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ez a jelentés, és nagyon jó. Önmagában az, hogy mi magunk az ombudsman jogállásáról vitát nyithatunk. 2003-ban, amikor megkezdődött az egész folyamat az ombudsman hivatalával kapcsolatban, akkor én írtam meg az első olyan könyvet, amely a szabályzatról, a jogállási szabályzatról szól, és aztán Maastrichtban volt is ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes vita. Azóta jó sok év eltelt, és hát rengeteg tapasztalatot szereztünk, és éppen ezért úgy gondolom, hogy most a jövő szempontjából előre kell lépnünk. Először is pontosítanunk kell az ő szerepét, mert bizony nyelvektől függően különböző dolgot jelent az ombudsman. Például görögül azt jelenti, hogy közvetíteni két egymással ellentétes fél között. De az ombudsman kifejezése, amely Skandináviából érkezik, mást is jelent, inkább az emberek védője, vagy a nép védője, spanyolul is így hangzik a neve, Ilyenkor az embereket próbálja megvédeni a rossz közigazgatás hatásaitól. Tehát támogatnunk kell a parlamenti mediátort vagy ombudsmant, és ezért is fontos azt látni, hogy a parlament az, aki kinevezi őt, és ezért politikai szempontból is támogatnia kell az európai ombudsmant. Azokban a konfliktusokban, amelyekben az uniós intézményekkel szembe kell majd szállnia a rossz adminisztráció, a rossz közigazgatási ügyekben. Neki semlegesnek kell lennie, függetlennek, ugyanakkor az Európai Parlament támogatását kell élveznie. Most nézzük most, hogy mit is jelent az, hogy rossz közigazgatás. Mit jelent ez a gyakorlatban? melyek azok a tevékenységek, amelyekkel meg lehet ezt előzni. Ilyen például az összeférhetetlenség elleni harc, ami egyébként nagyon gyakori sajnos, mármint hogy az összeférhetetlenség, mert ez is egy példája a rossz közigazgatásnak. Ez az Európai Bizottságban, vagy akár az Európai Központi Bankban is megtörténhet. Voltak is erre példák, hiszen az Európai Központi Bank például a trojka tagjaként is összeférhetetlen volt, mert az olyan lépéseket kellett foganatosítson, amelyek az euró csoporté döntött el, ugyanakkor független intézményről van szó, tehát nem szabadna, hogy a trojkában részt, veszen, a, részt vegyen. A trojka az eurócsoport előtt kellett ugye számot adjon a munkájáról, tehát ez is összeférhetetlenség. Ez az intézmények munkájára vonatkozik. Az Európai Unió legkeményebb, leg... Mm, erőteljesebb intézménye ma egyébként az eurócsoport, hiszen ők azok, akiknek a munkája közvetlen hatással van az emberekre, és mégis ők senki előtt nem felelnek, senkinek nem tartoznak elszámolással, és ki az, aki őket megregulázhatná? Hát csak is az ombudsman, és csak is a rossz közigazgatásra vonatkozó szabályok mentén veheti fel ezt a harcot. Az európai ombudsman kell az Európai Parlamenttel szemben is fellépjen bizonyos esetekben. Kedves elnök úr, itt az Európai Parlamentben van egy olyan eljárás, amikor kérdéseket teszünk fel, és ezeket az elnök teszi fel a mi nevünkbe, és nem lehet tudni, hogy ezek most a parlament nevében fogalmazódnak meg, vagy nem. Ezeket nagyon sokszor visszaküldik, és újra meg kell őket fogalmazni. Szerintem ez is rossz közigazgatási példa, és akár maga az ombudsman is foglalkozhatna ezzel. Tehát például ebben a jelentésben most fel kellene sorolni, hogy mi az, amivel konkrétan foglalkozhat az ombudsman, egy felsorolásban, egy listában kellene ezt megtenni, és jó lenne, hogyha ott lenne például a plenáris üléseken, de akár a szakbizottsági ülésekre is bebocsátást kéne neki adnunk, és az Európai Bíróságon is felléphetne olyan ügyekben, amelyekben bizonyos jogokat kell védeni. Ezen kívül nagyon fontos kérdés még a dokumentumokhoz való hozzáférés, és a panaszosok védelme, aztán itt van a szexuális zaklatás kérdése, amely szintén az utóbbi időben sajnos egyre inkább elharapózik. Nos, hát azért mégiscsak a módosításainkon keresztül fogjuk tudni a párbeszédet lefolytatni, és azt gondolom, hogy a nagy kérdésekben Auken asszony jó irányt mutat számunkra, természetesen lesznek módosításai. Pascal Lefebvre úr válaszát, illetőleg véleményét kérem az Európai Bizottságtól. Parancsoljon! Yes, uh, thank you. All, uh, the commission would like to... Köszönöm szépen. Először is a bizottság szeretne köszönetet mondani Auken asszonynak, a már eddig elvégzett munkáért ebben a témában. Helyes, hogyha hangsúlyozzuk, hogy a parlament több alkalommal kérte a statutum felülvizsgálatát, és egy kicsit most megfordultak a dolgok, hiszen a végrehajtó rendelet a 2016-ban felülvizsgálatra került, pedig először kellett volna a statutumot felülvizsgálni, és utána a végrehajtási utasá, utasításokat. Hát valószínűleg ez módszertanak nem, nem igazán tökéletes így. A kapcsolat az Európai Ombudsman és a bizottság között jó, sőt, nagyon jó, kétségtelen, hogy az ombudsman és más intézmények, testületek partnerként lépnek föl. Hát ez a feltétele annak, hogy a Európában a demokrácia működhessen. Azt is tudják, hogy a bizottság saját véleményt kell, hogy készítsen majd. 2019-ben kerül erre sor. és az lesz majd az alkalom arra, hogy jobban részletesebben megvizsgáljuk azokat a javaslatokat, amelyek most a statutum felülvizsgálatával kapcsolatban fölmerülnek. Azért már előzetesen, de úgy fogalmaznék, hogy nem kötelező jellegű megjegyzéseim lennének most is az önök szakbizottsági javaslatai alapján. A székhely, a brüsszeli székhely tekintetében nem akarunk állásfoglalni ebben a témában. Azért arra szeretnénk emlékeztetni, hogy O'Reilly asszony idejének nagy részét Brüsszelben tölti. Az esetek kétharmadában a Montai út, utcában, az ő hivatalában kell, hogy eljárjon. Aztán a bíróság előtti megjelenés tekintetében itt is csak előzetes véleményem lenne. Vannak kételjeink ezzel kapcsolatban, néhány képviselő részéről itt fölmerült ez a szakbizottságban. Úgy gondoljuk, hogy az ombudsmannak van egy specifikus feladata. A anyanyelvemen franciául mediátornak hívjuk ezt, és nekem jobban tetszik ez a kifejezés. Kétszer is végig kell gondolnunk, mielőtt az ombudsmannak lehetőséget biztosítunk arra, hogy még egy feladatot ellásson, nem csak a közvetítést, a mediálást az intézmények között, és hogy megoldásokat keressen, hogy egy konfliktusos megközelítést is lehetős, lehetővé tegyünk a számára. Ugyanez igaz amikor felmerül az, hogy a bírósági döntések végrehajtását nyomon kövesse az ombudsman, nem hiszük, hogy ezt az utat követni kellene. Nagyon meg tudjuk érteni a szexuális bántalmazás esetében, az aklatás esetében, hogy plusz feladatot kaphasson, illetve egy ilyen gyors eljárásra lenne lehetőség. Ez eh, talán módosítani kéne, vagy eh, ki kellene egészíteni a Staff Regulation 90-es eh, cikkét, ezt meg kell vizsgálni pontosan. A határidők tekintetében önök azt mondják, hogy az egyik módosító indítványban szerepel egy bizonyos határidő. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a bizottság és a többi érintett intézmény és testület amiatt az új végrehajtási intézkedések hatályba léptek, foglalkoztak ezzel a határidő kérdéssel. Sokszor néhány héten belül kell, hogy válaszoljunk, néha egy hónap vagy két hónap, a maximum az három hónap. Ugyanakkor nincs határidő kötelező határidő az ombudsmani hivatal számára, hogy mikor kell, hogy visszatérjen hozzánk, és nagyon gyakran előfordul, hogy egy évet vagy két évet kell, hogy várjunk, mielőtt tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Talán le lehetne egy ilyen elképzelés, hogy legyen határidő, többféle határidő kötelező jelleggel az ombudsman esetében is, ugye pontosan a jó közigazgatás elve alapján. Végül úgy gondoljuk, hogy természetesen jó az, hogyha a parlament szorosabban nyomon követi azt, hogy az ombudsman hivatala mit tesz, jó munkát, nagy munkát végeznek el. A kérdés mindig az, hogy ki ellenőrzi az ellenőrzőt, ez egy végtelen történet. Aztán a ellenőrző ellenőrét ki fogja ellenőrizni, ugyanakkor a jó közigazgatás szellemében. Mi történik, hogyha valaki az ombudsmani hivatalban be akar nyújtani egy panaszt a saját irodájában előforduló problémák miatt. Ez most csak egy példa, de azért vegyék inkább ironikus megjegyzésnek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék hozzájárulni ehhez a mai vitához. Nagyon fontosnak tartom, a Oken asszony által elkészített tervezetet. Korábban nem jelentkeztem, mert azt hittem, hogy az árnyék eladók sorrendjét fogjuk követni. Valójában szeretnék köszönetet mondani, és megköszönni azt a megközelítést, amit Oken asszony követett ennek a témának a kezelése területén. Egyetértek az elhangzott megjegyzésekkel. Olaszországban olaszul is mediátornak hívják, de én inkább ö, ö, polgári védelmet ellátó személynek hívnám az ombudsmant. Ez talán közelebb van a polgárokhoz. Egyetértek azzal, hogy az ombudsman kapjon pontosabb szerepet a dokumentumokhoz való hozzáférés témájában. Ugye európai intézményi dokumentumokhoz való hozzáférésről van szó, és egyetértek Oken asszony megközelítésével. Továbbá a polgároknak jogot kell biztosítani azért, hogy a bírósághoz forduljanak, amikor nem kapnak hozzáférés dokumentumokhoz. Sajnos nagyon gyakran előfordul ez, ezt maga az előadó is említette, és a mostani eljárás hosszú, drága. A további módosítások, hogy nagyobb lehetőséget kapjon a közérdekű bejelentők védelme esetében, illetve a munkahelyi szexuális zaklatás esetében. Szerintem ezek nagyon fontos témák, és ezeket mindenképpen támogatni kell. A további intézkedések tekintetében fontos, hogy a, biztosítani kell az intézmények semleges pártatlan eljárását, ez az összes uniós intézményre, szervezetre igaz kell, hogy legyen valójában tényleg teljes mértékben támogatom az előadót. Módosító indítványokat fogunk benyújtani, de csak azért, hogy még jobban megerősítsük ezt a fontos ellenőrző testületet, rendkívül fontos, főleg a mostani időszakban, amikor nagy válságban az Európai Unió, nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen ö, figura, egy mediátor, illetve polgári jogvédő kérdezem, mielőtt Okjanasszonynak adom meg a szót, óhajt még valaki szólni a kollégák közül? Nem? Okjanasszony, parancsoljon. Akkor Dánul fogok beszélni, mert úgy tűnik, hogy a tolmácsoláson nem ment minden keresztül, és egyébként a tolga, tolmácsok is mindig azt szokták mondani, hogy beszéljünk az anyanyelvünkön. Úgyhogy most akkor megpróbálom Dánul folytatni. Először is köszönöm a kollégáknak ezt a eh, kedves fogadtatást. A Villant ide jött hozzám, és mondta, hogy mennie kell. Ő neki volt egyébként legtöbb ellenvetés a jelentésem ellen, ez engem nem lett meg. Hát a németek nem is tudják, hogy mi az ombudsman, mert nincs nekik két vagy három tartományban van, de szövetségi ombudsman nincs. És az legutóbbi választásokon természetesnek vették, hogy a parlamenti képviselők tudtak jelentkezni az ombudsmani posztra, és a többi, ö, többi ember pedig teljesen meg volt lepve azon, hogy egy politikailag elkötelezett jelentkező úgy gondolta, hogy ez így rendben van, és valaki közülük, most nem mondom meg, hogy ki, azt írta, hogy egy ombudsmannak olyan függetlennek kell lenni, mint egy biztosnak. Hát hello, hát a biztosokat politikailag nevezik ki. Az ombudsmannak függetlennek, semlegesnek kell lenni. Az ombudsman nem bíró, de olyan semlegesnek kell lennie, mint egy bírónak. És ez nagyon fontos, hogy tudjuk, mert különben rossz ombudsmant választunk. Az ombudsman egyébként nem közvetítő, lehet, hogy olaszul, meg görögül, meg franciául közvetítőnek, békéltetőnek nevezik, de az ombudsman egész más. Persze az nagyon jó, hogyha tud megoldásokat találni, és ez, ezzel is kell neki foglalkoznia, de egy ombudsmannak elsősorban biztosítania kell azt, hogy a törvényeket betartják. És hogyha a polgárok úgy érzik, hogy a köztisztviselőik megszegik a törvényt, és hát gyakran erről van szó, akkor az ombudsman, ugyanúgy, ahogy mi itt a petíciós bizottságban, a polgárok pártjára kell, hogy álljon. De az ombudsmannak nem kell a polgárok pártjára állnia, hogyha a polgároknak nincs igaza. Hát néha mi is itt könnyezünk ezen a helyzeten, de mert, mert ugye van úgy, hogy nagyon szimpatikus polgárok idejönnek hozzánk, de nincs igazuk a törvények értelmében. Hát az ombudsmannak az a feladata, hogy biztosítsa a törvények betartását. És azokban az országokban, ahol megbízható ombudsmanok működtek, ott pontosan ez volt ennek az előnye. És szeretném ezért aláhúzni, hogy az alapokmányban ez szerepel is ennek a pozíciónak az erősítését úgy tudjuk elvégezni, hogy biztosítjuk, hogy párt érdekek és más érdekektől mentesen semleges marad az ombudsman. Tehát a polgárok annak ellenére, hogy esetleg nem ugyanahoz a politikai táborhoz tartoznak, biztosít, biztosak lehetnek abban, hogy igazságos elbánásban részesülnek. Ez volt az első, amit nagyon fontos volt aláhúznom aztán a szocialistáktól Judit a 1049-es, ez ugye a Lisszaboni szerződés előtt, született, és a Lisszabon óta sokkal erősebbek a polgárok védelmére irányuló intézkedések, mint a 1049-es megszületése előtt. Tehát ezért is fontos biztosítanunk azt, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfelelőképpen és az emberi jogok védelme nevében ö, erősítsük, lisszabonizáljuk ezt a ezt az alapokmányt erősebbé tegyük, mint a 1049-es volt. Mi is van még itt? <clears throat> hogyha az eurócsoporttal kapcsolatban tett összeférhetetlenségi konfliktusról szóló dolgokat el lehetett itt intézni. Jó, rendben, ezek érdekesek, de mondanék valami mást. Az ombudsman az egyetlen olyan ombudsman az Európai Unióban, akinek joga van kritizálni a parlamentjét. A többi ombudsmannak ilyen joga nincs. Én az Dán országgyűlésnek 25 évig voltam a tagja, nagyon jó a kapcsolatom az ombudsmannal, és tudom, hogy ott az ombudsman nem bírálhatja a Dán parlamentet, de a mi ombudsmanunk bírálhat minket, és hogyha bírálhat, akkor bírálnia is kell, hogyha van mit bírálni rajtunk és például egyszer volt olyan, hogy nem voltunk mi eléggé nyitottak, nyilván pénzügyi szempontból, ahogy az már szokás, és nagyon sokan amikor a múltkori görög ombudsman a parlamentet bírálta, akkor nagyon sokan megsértődtek emiatt, de hát ez volt a dolga. Bírálnia kellett minket, mert valami rosszul ment. Bizottság. Kedves bizottság, a bizottság az ombudsman legfőbb kuncsaftja, hogy mondjuk, ők adnak legtöbb munkát neki. És ezt se felejtsük el. De hát én értem, hogy a bizottság időnként úgy érzi, hogy nem, tud, nem tudja érvényesíteni a saját álláspontját. Nyilván erre törekedniük kell, tehát hogyha valahol az ombudsmani hivatalban összeférhetetlenséget látnak, akkor azonnal le kell csapniuk. De azért azt is el szeretném mondani, az, az nem annyira jó, hogyha a bizottság azt mondja, hogy hát mi vagyunk a legjobbak, a legmagasabbak. Néha azt gondolja a bizottság, hogy ő kormány, de hát nem. A bizottság nem az Európai Unió kormánya. Néha ez egy kicsit bizonytalanná válik. Nem, a bizottságnak nem szabad kormányt játszania. És az ombudsman a bizottság fölött áll abból a szempontból, hogy neki azt is ellenőriznie kell, hogy a bizottság minden törvénynek megfelel-e. Nyilván az ombudsmannak sem szabad megszegnie a törvényeket. Aztán örült örültem neki, hogy legyen egységes székhely. Én szerintem nevetséges lenne, nevetséges, hogy Strasbourgba kellene lakni az ombudsmannak. Sokkal jobb lenne, hogyha csak Brüsszelben lenne, és ez költségmegtakarítást is jelent. Viszont a bírósághoz való hozzáférés illetve az ottani megjelenés kérdése. A legtöbb intézménynek joga van megjelenni a bíróságon, és az alapokmányban az jár, hogy az ombudsmannak meg nincs. <clears throat> és eh, ez, eh, erre nekem a eh, Hans Gameltoft Hansen Dán ombudsman hívta fel a figyelmemet, hogy ez egy nagyon fura vonás az alapokmányban, hogy az Európai Ombudsman az az egyetlen, aki nem szólalhat fel a, bizot, a bíróságon, nem bíróként természetesen, de egyébként biztosítania kellene azt is, hogy a megfelelő alapokon folyjon a bíróság, bírósági munka. Tehát butaság lenne megakadályozni őt ebben. De úgy gondolom, hogy sikerülni fog ezt valamilyen szinten megoldani. És az árnyék előadókkal együtt fogunk majd tudni erre is megoldást találni, és akkor mindenkinek örömére fogja az ombudsman játszani a szerepét akkor engedjék meg, kedves kollégák, hogy rögzítsük, október 15-éig 13 óráig lehet beadni a módosító javaslatokat, és itt a Petiben november 21-én fogunk erről szavazni. Köszönöm szépen mindenkinek, Oken önnek különösen. Most engedjék meg, This is the deadline, 15th. 15th of uh, October. Köszönöm szépen. Most pedig egy eh, tanulmányt fogunk ismertetni röviden, amely a Petíciós Bizottság számára készült a tematikus főosztály megbízásából. Üdvözlöm körünkben Christian Nagel urat, és átadom a szót, Bitezett. Okay, thanks a lot. Uh, and... Köszönöm szépen, és uh, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak, hogy bemutassam a levegőminőség uh, kapcsolatos tanulmányokat, a jó gyakorlatokat, a lehetséges megoldásokat. Uh, um, városi közlekedés és levegőminőség az EU-ban. Milyen kérdésekre próbáltunk választ adni a tanulmányunkban? Először is egy rövid áttekintést kívántunk adni a jogi helyzetről, a levegőminőséggel kapcsolatban az Európai Unióban, aztán mi a helyzete a szabásértési eljárásoknak, amikor a levegőminőségi határértékek megsértése fordul elő. Aztán öt petíciót vizsgáltunk meg részletesen, több országból érkező petíciókról van szó. Ezek esetében azt elemeztük, hogy mik voltak a fő problémák, értékeltük a helyzetet, megvizsgáltuk a levegőminőségi szinteket, ezek trendjét. Ezt követően megvizsgáltuk a rendelkezésre álló jó gyakorlatokat a petíciók városára vonatkozóan, de más városokra vonatkozóan és Európában. És rövid ajánlásokat dolgoztunk ki azon városok számára, amelyeket elemeztünk. Jogi helyzet. Vannak légszennyező anyagokra vonatkozó határértékek, ez a levegő minőségi irányelvben szerepelnek, illetve egyéb irányelvekben, keretirányelven. Az a probléma, amit látunk nagyon sok európai országban, az a PM10 határérték túllépése, itt két határérték szerepel, bizonyos kisebb területeken, a, illetve a nitrogén-dioxid is problémás, de néhány ö, országban még a kén-dioxid is, vagy néhány kisebb területen. Ezért a bizottság kötelezettségszegési eljárást indított 16 tagállam ellen a PM10 határértékkel kapcsolatban, és 13 tagállam ellen e, szemben a nitrogén-dioxid határérték túlépése miatt. És nemrég, májusban hat tagállam az Európai Bírósághoz fordult. Három a PM10 túllépése miatt, és három másik tagállam pedig a nitrogéndioxid esetében. Bulgária, Lengyelország esetén már elindult a kötelezettségszegési eljárás, és már döntés is született az Európai Bíróság részéről abban az szerepel, hogy a két ország megszegi az európai jogszabályokat. Akkor nézzük meg, hogy milyen petíciókat vettünk figyelembe itt a tanulmány során. Musza úr továbbította számunkra ezeket. Spanyolország, Madrid, Valencia, már 2011-ben Madrid esetében fölmerült az, hogy ez a levegő minőségi irányelv megszegése az a helyzet, ami ott kialakult, aztán megvizsgáltunk Antwerpeni petíciót is, és Brüsszel helyzetét is. Olaszország esetében Lombardiát, ezt a tartományt vizsgáltuk, ezen belül Milánot, Franciaország esetében Marseille, Marseille városa és Párizs került az asztalunkra. Először is megvizsgáltuk, hogy mik a trendek, mik a problémák ezekben a városokban, mik a levegő minőségi trendek ezekben a városokban. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy sok országban eléggé biztatóak a trendek, javul a levegő minőség, de még mindig a határértékek túlépése fölmerül a PM10-nél a Lombardiában, sok olyan nap van, amikor a PM10 érték meghatározza, meghaladja a határértéket, és az éves szintű érték ugyanakkor megfelel az előírásoknak. Ez Párizsra is ugyanígy igaz, ez a nagy agglomerációkra, nagy városokra igaz, ahol még mindig a PM10 problémás. Valenciára is ezt mondhatjuk. Ezek csak előzetes adatok nitrogén-dioxid esetében nem ennyire ígéretes a kép, mint a PM10 esetében. Azon városoknál, amelyeket megvizsgáltuk a petíciókkal kapcsolatban, mindegyik város, kivéve Valenciát, mindegyik városban magasabb a éves szinten is a e, nitrogén-dioxid kibocsátás a határértéknél. Süllyed a szint, de Madridnál például stagnáló a helyzet, Ugyanez igaz Márszerre, ott is a trend az stagnáló. Mik a fő problémák? Ezek egyrészt szerepelnek a petíciókban, másrészt mi is az elemzésünk során megállapítottuk ezeket a fő problémákat. Természetesen a forgalom, a forgalom intenzitása, a gépkocsik típusa, amit a városokban használtak, a levegő minőségi problémák oka egy elsősorban a gépjárművek, tehergépkocsik okozta szennyezés. Azok a szennyező anyagok, amelyek problémásak, ez a PM10, a nitrogéndioxid bizonyos orsz- városokban és régiókban, például Lombardiában, a benzopiren is. Néhány városban, főleg Spanyolországban vita folyik a monitorozó helyek elhelyezéséről, pozíciójáról, úgyhogy ezeket áthelyezték a 2008-50-es irányelv alapján, és Brüsszelben is folyik erről a vita, itt a kettőből az egyik ilyen megfigyelő helyet áthelyezték építkezési munkák miatt. Ez is szerepel a számvőszéki legutolsó jelentésben. Vannak olyan petíciók, amelyek fölvetik azt a kérdést, hogy új útépítési projektek készülnek, folyamatban vannak, és fölmerül a félelem az, hogy az új utak még több forgalmat fognak generálni, és ez tovább ronthatja a levegő minőséget. Amikor megvizsgáltuk ezeket a városokat és régiókat, akkor azt állapítottuk meg, hogy a, ezeken a helyeken fölmerülő problémák nagyon hasonlóak többi európai város problémáihoz képest, tehát ezek nem speciális helyzetű városok, csak az egyetlen kivétel Lombardia, ez egy nagyon nagy régió, nagy a lakosságszám, és a légszennyező anyagok szempontjából nagyon rossz a helyzet ott. Aztán mit csináltunk? Megvizsgáltuk a példákat legjobb gyakorlatokra, sok ilyen példa van, sok tudomány, weboldal, kezdeményezés, projekt áll rendelkezésre. Ez egyetemen mutatja, hogy sok város már kidolgozott megoldásokat azért, hogy javítsák a forgalmi helyzetet, az életminőséget. Azt is megállapítottuk a tanulmányunkban, hogy fontos, hogy integrált közlekedési politikával rendelkezzen a város, ne egy olyan közlekedési politikával, ami mondjuk csak a járművekkel foglalkozik, hanem figyelme kell venni a közösségi közlekedést, a fenntartható, környezetbarát közlekedés szempontjából fontos, továbbá a kerékpározás, a gyalogozás, a földterületek használata, a különböző technológiák, tehát a közlekedési politika az, ezeket az aspektusokat mind figyelembe kell, hogy vegye. Konkrétabb levegő minősége kapcsolatos jó gyakorlati példák rendelkezésre állnak, például alacsony kibocsátású területek, különböző stratégiával ezt kialakítják városok, aztán a közterületek felosztása, a kerékpározás támogatása, a gyalogozás támogatása, aztán a dízel öngépjárművek adózása például egy következő lehetőség. A kikötői területeken fontos a nitrogén kénnel kapcsolatos kérdések, ugye ahol nagyon sok hajó van jelen, aztán nagyon jó példák vannak az integrált városi áruszállításra vonatkozóan is, ugye a nehéz gépjármű forgalom miatt. A lakossági fűtés sokszor alul becsüljük, hogy a lakosság alól becsüli a levegő minőség hatása szempontjából, például a biomassa, szén, égetés, ezek jelentősen hozzájárulnak a PM10 szinthez, Közép- és Észak-Európában súlyos ez a probléma. Aztán egy másik a, a probléma, hogy ugye 20-30 év mire meg lehet újítani ezeket a kérdéseket, hogy fel lehet újítani az épületeket. A jó gyakorlati példák rendelkezésre állnak ebben a témában, aztán figyelemfelhívó kampányok, a megfelelő szigetelő anyagokra felhívják a figyelmet, a nyilázárok, megfelelő nyilázárok használatára, az épületek felújításakor ugye fontos szempont a fűtéshatékonyság a szilárd üzemanyag betiltása, például Krakóban jövő évtől ez érvényes lesz, és Dublinban már ez a helyzet évek óta. Mezőgazdaság, Azt gondolhatnánk, hogy a mezőgazdaság nem igazán járul hozzá a városi légszennyezéshez, de ez nem teljesen igaz, mert az ammónia kibocsátás a mezőgazdaságból regionális szinten hozzájárul a PM10 szint alakulásához, és sok területen hatékonyan hozzá lehet járulni a PM10 szint csökkentéséhez, hogyha korlátozzák a környéken az ammónia kibocsátást. Továbbá a hulladékégetés is hozzájárul a PM szintek alakulásához a városokban. Ha költséghatékony eljárások már rendelkezésre állnak, például a hulladék égetés betiltása az egy olcsó eszköz ahhoz, hogy javítsák a levegő minőséget a városokban. És hasonlóan az ammónia csökkentése is vannak ilyen lehetőségek, építési munkák, ez is fontos kérdés a városokban, főleg a nagy építési területek esetén. Sok iránymutatás rendelkezésre áll különböző városokból, Londonról elmondható ez. Ausztriából, hazámból is tudunk példát mutatni, rendelkezésre állnak iránymutatásokat tartalmazó dokumentumok, a PM kibocsátás esetén itt is javítani lehet, csökkenteni lehet a kibocsátást az építési területekről. Itt is fontos a megfelelő tervezés. Sokszor ugye a városokon keresztül halad a forgalom, és az építés esetén a nehéz gépjárművek ugye sokszor szennyező üzemanyagot használnak. Sok mindent meg lehet tenni itt is. Természetesen ez egy speciális terület, itt külön meg kell említeni az építőipari gépeket. Az is fontos, hogy sok levegő minőségi intézkedést a városokban nem azért hajtanak végre, hogy csak, nem csak azért, hogy a levegő minőség javuljon, hanem egy szélesebb kontextusban ö, kezelik ezeket, például energia, energiahatékonyság javítása, klímapolitika, közlekedési politika, ö, életminőség, ö, ö, közegészségügy ö, és intelligens városok. Tehát ezeket a ezek a stratégiák hatnak egymásra, sok területen föl lehet ismerni a szinergiát, ezeket az aspektusokat mind figyelembe kell venni, amikor integrált megközelítést kívánunk követni, ez gyakran a leghatékonyabb módja a helyzet javításának. Végül fontos, hogy a közvélemény részéről és a politikai részről is erős támogatást kapjon a téma, mert enélkül nem lehet javítani a levegőminőséget, és enélkül erős intézkedéseket nehéz bevezetni. Az Európai Unió Life programja például egy jó példa. Már majdnem a végén vagyok a prezentációmnak, minden esetre azon városok esetében, amelyeket láttunk, megvizsgáltunk, azt javasolnánk, hogy a, főleg a alacsony kibocsátású zónák lehetőségét használják ki, aztán alacsony kibocsátású gépjárművek használatát írják elő, támogassák a alacsony kibocsátású közlekedési lehetőséget, kerékpár, gyaloglás, parkok fenntartása, kezelése, ezek mind fontos lehetőségek. A regionális szinten az ammónia kibocsátása, a lakossági fa égetés, ez az, ezek azok a területek, ahol a regionális szintet csökkenteni lehet, és ez segíti a városokat is, hogy a városi levegőminőség helyzete javuljon az állampolgárok érdekében. Végül az is fontos, hogy az előrehaladást, a végrehajtást monitorozni kell, nyomon kell követni, az intézkedések végrehajtását nyomon kell követni azért, hogy egyértelműek legyenek a felelősségek, és egyértelmű legyen az ütemterv. Köszönöm szépen. Bernár úr, eh, Roxana Leszovici asszony kérem az Európai Bizottság véleményével kapcsolatban parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönjük a szakbizottságnak, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, hiszen nagyon sok petíció foglalkozik az a levegő minőséggel, és ez arról tanúskodik, hogy a polgárainkat valóban érdekli az levegőszennyezés kérdése. Ezért üdvözöljük az előbb bemutatott tanulmányt. Szeretnénk arra is rámutatni, hogy a hét említett tanulmányban foglalt városon kívül még 130 olyan város van Európában, amely az európai jogban megállapított határértékeket túllépi. A nitrogén dioxid, a, a nitrogénoxidok és a szállópor szempontjából is rendkívül sok forrás és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, vagy a különböző levegőminőségi városi együttműködések adatai alapján készült, és egyéb más források alapján készült a tanulmány. Köszönjük szépen. Nem osztunk minden értékelését a tanulmánynak, különösen a trendekkel kapcsolatban, amit megemlített. Két példát hoznék és az ön tanulmányából idézek, nem a prezentációjából, Brüsszelre vonatkozóan nem erősítjük, erősíthetjük meg azt, hogy világosan statisztikailag is csökken a, fejleszt, fe, a szennyezés, és Milánó, ha bár az nem feltétlenül Lombardiára jellemző, ott egyenesen emelkedik a levegő szennyezése. De természetesen mivel hogy 50%-kal van néhány adat az a határérték fölött, sőt, ahogy ön is említette, néhány esetben kétszeres a háromszorosa a megengedetnek, azt mutatja, hogy ezeken a területeken is nagyon sok még a feladat annak biztosítására, hogy a polgárok tiszta levegőt lélegezhessenek be. Egyébként az Európai Unió jogsz, jogszabályai szubszidiaritás elvén működnek, tehát a tagállamnak kell kiválasztania azokat az intézkedéseket, amelyek legjobban megcélozzák helyi, regionális vagy országos szinten a problémát, de a tanulmányuk így is nagyon értékelendő, mert látják, hogy milyen, milyen intézkedések és lehetőségek állnak rendelkezésére a hatóságoknak, és köszönöm, hogy integrált intézkedéseket mutatott, hiszen nem csak a konkrét levegőminőségi intézkedések fontosak, hanem a mezőgazdasági, a klíma, az energia vagy közlekedésbeli intézkedések is fontosak. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a véleményt is, és látszik, hogy a dokumentum inspiratív, mert már egy dialógus is elkezdődött. Szeretném megkérdezni a kollégákat, óhajt valaki ehhez a témához hozzászólni? Ha nem, akkor megköszönöm szépen, megköszönöm a prezentációt is és minden jót kívánok. Thank you very much for Mrs. Valli, Mrs. Valli Sorry? Sorry, please, the floor is yours, please. Természetesen szóljon csak hozzá. Köszönöm szépen. Nos, hát nekem lenne azért egy kérdésem. Nagyon sok minden elhangzott a közlekedésről, dugókról. Engem az is érdekelne, hogy a repülőterek, tehát a légiközlekedések, a légiközlekedés vagy a kikötők hogyan járulnak hozzá a környezetszennyezéshez. Nagyon sokszor egyébként a hajók a vízbe engedik a szennyező anyagokat, de gyakran egyébként magukban a kikötőkben is olyan fémeket vagy szenet tárolnak, ami szintén nem biztos, hogy jó hatással van a levegő minőségre, és aztán a szemétégetés Engem az is nagyon érdekelne, hogy ennek ezeket a faktorokat vajon figyelembe vették-e az elemzés elkészítésének során. Thanks, thanks for... Köszönöm szépen a kérdést. A légszennyezés különböző forrásait mind figyelembe vettük de legfőképpen a városokra gyakorolt hatásukra koncentráltunk. Igen, a hajók hatásával is foglalkoztunk. Volt egyébként egy nagyon jó jelentés. Szálcsia Bádenben tartottunk egy workshopot, és ott például egész világos ajánlásokat készítettünk arra, hogy különösen kikötővárosokban hogy lehet az levegőszennyezés ellen harcolni. Ami pedig a légi közlekedést illeti, külön nem vizsgáltuk, de természetesen minden a közösségi közlekedéssel kapcsolatos intézkedésben szerepelnek a légi közlekedési, illetve a légi kikötőkre vonatkozó kérdések is. Ne haragudjon, még egy kérdés. Az ipar hatása, mert tehát vannak olyan városok is, ahol a város falain belül vagy nagyon közel a városhoz óriási ipari területek találhatók, és nem mindig tartják be a megfelelő szabályokat. Mint az ipart az általunk megvizsgált petíciókban nem említették, de valóban igaza van, nagyon sok városban van ezzel kapcsolatos különös helyzet, de nagyon nehéz ezekből általánosságokat levonni. A <clears throat> tanulmány feladata az volt, hogy általános áttekintést adjon, az ipar pedig nagyon specifikus helyzetet teremt, és ezt esetről esetre kell kezelni. Természetesen az európai jogszabályok az ipar által kibocsátott szennyezéssel is foglalkoznak, és ezek Európában minden ágazatra vonatkoznak, remélhetőleg minden, minden berendezés foglalkozik ezzel. Keturán asszony, köszönöm szépen a prezentációt, köszönöm a tanulmányt, ennek valóban nagyon magas politikai prioritása van, különösen az Egyesült Királyságban, hiszen ránk is utaltak a nitrogén-dioxid kibocsátás címén, a három ország egyik, egyike mi vagyunk, és két ezer iskola vagy óvoda van például, akik viszonylag közel helyezkednek, amelyek viszonylag közel helyezkednek el nagyon-nagyon magas szennyezésű utakhoz, úgyhogy számunkra nagyon fontos ez is, és az is fontos, hogy nemzeti szinten megtaláljuk a legjobban bevált gyakorlatokat. Ebből a szempontból nagyon sok különbség van az országok között. A mi kormányunkat nagyon sokat kritizálták, amiatt, hogy nem reagált megfelelőképpen. <clears throat> lehet, hogy nem jól értettem a tanulmány, de úgy tűnik, hogy nagyon is arra koncentrál, hogy városi, önkormányzati és regionális szinten milyen intézkedések történtek. Viszont a jogszabályi keretet európai jogok határozzák meg. Most Strasbourgban éppen az autók kibocsátásáról, fogadtunk el jogszabályokat. Az lenne a kérdésem, hogy vannak-e valahol jogszabályi hiányosságok az európai szinten? Hol kellene erősíteni az európai jogszabályokat annak érdekében, hogy a levegő minőséggel kapcsolatos gondokat megoldjuk. Vagy csak arról van szó, hogy a már meglévő jogszabályokat teljes mértékben be, kellene tartani? Jó lenne, hogyha az ENVI szakbizottság, illetve a közlekedési szakbizottságban dolgozó kollégáinknak is visszajelzést tudnánk erről adni. Elnök, Evi asszony, és aztán majd meghallgatjuk a választ, jó? Adam, Evi, please. Köszönöm szépen, és én is szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes tanulmányt, ami egyébként pont egy olyan fontos napon érkezik, amikor a tanácsban szavazni fognak a tanács álláspontjáról a CO2 kibocsátás tekintetében. Én nagyon remélem, hogy valahogy ez a tanulmány is eljut majd arra a bizonyos asztalra, mert talán hozzájárulna ahhoz, hogy segítsük meg azokat az országokat, akik megpróbálnak ambiciózusak lenni, akik a klímavédelem és az emberi egészségvédelem mellett teszik le a voksot. Tudom, hogy nagyon sok bizonytalanság van még a fájl körül, ugyanakkor én úgy érzem, hogy ön is megerősítette azt, hogy az összes tudományos tanulmány kimondja, hogy csökkentenünk kell a kibocsátási szinteket, mert ezen keresztül a klímaváltozást meg tudjuk fékezni, a Párizsi megállapodásban foglaltaknak tudunk megfelelni, van, ahol akár 50, 60 vagy 70 százalékos CO2 kibocsátás csökkentést is kérnek, a, hogy 2030-ra be tudjuk tartani a Párizsi Egyezményben szereplőket. Az Európai Parlament ma 40 százalékos kibocsátás csökkentést kér. Ez ön szerint elég lesz ahhoz, hogy az európai emberek egészségét megvédjük, és hogy a mobilitást Európában tiszta mobilitást tudjuk támogatni, nem csak az emberek egészsége, hanem az európai emberek foglalkoztatottságának növekedése mellett. Köszönöm. Okay, thanks a lot. Köszönöm a kérdést. Az első kérdés a nemzeti jogszabályokról szólt, illetve arról, hogy a nemzeti és az európai szintű jogszabályok <clears throat> hogy viszonyulnak egymáshoz. Természetesen az autókkal kapcsolatos jogszabályok teljes folyamatát nem tudjuk most itt lefedni. Ez kicsit túl nagy feladat lenne. De sokat lehet tenni nemzeti szinten is, és európai szinten is. Nagyon röviden ezzel foglalkoztunk is, például a dízel üzemanyagok megadóztatása, illetve a dízellel működő járművek megadóztatása nemzeti feladat, a nemzeti kormányok döntésén múlik. Európai szinten az a fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy a jövőben készülő autók kibocsátása olyan alacsony lesz, amely megfelel a kibocsátásra vonatkozó jogszabályoknak. Ehhez kell egy jogszabályi keretet teremteni, amely lehetővé teszi a környezetbarát, klímabarát közlekedési rendszerekre való fokozatos átállást. Tehát természetesen európai szinten is van még itt feladat. Ami pedig a <clears throat> párizsi kötelezettségvállalásokat és a klímaváltozási politikákat illeti. Nagyon sokat segít ezt nyilván, hiszen a biomassa a lakossági célú égetésének kivételével ugye a közlekedés, a járművek, a, foszil, a jelenleg foszilis üzemanyagokat alkalmazó rendszereket mind megpróbáljuk környezetbarátabb üzemanyag felé terelni, aztán ösztönözzük a kerékpáros közlekedést, és minden olyan, ami támogatja természetesen a párizsi célok elérését, de a levegő minőség javítását is. Hölgyeim és Uraim, áttérünk a konkrét petíciók megtárgyalására. Három petíciónk van Bulgáriából, a Stara Zagora várossal kapcsolatos levegőszennyeződés kérdésében. Úgy tudom, hogy nincs itt a petíció benyújtója, megkérdezem, itt van a petíció, bármelyik petícionár? Nincs. Így uh, Jill Mikielzent kérném az Európai Bizottság képviseletében a vélemény elmondására. Tessék parancsolni. thank you, Chairman. Uh, so... Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát ez a petíció lég, levegőminőségi problémákat érint Starazagora területén. Ezeket eredetileg nagyméretű tüzelőberendezések okozták a területén. A 2007-es évben több tüzelőberendezés kivételt, mentességet kapott a szállóporra és más kibocsátásokra vonatkozó európai jog alól. A kivételek 2014 végén jártak le, és akkorra meg kellett, hogy tegyék a szükséges átépítéseket az tüzelőberendezésekben annak érdekében, hogy az európai jogszabályok kibocsátási követelményeinek megfeleljenek. Az összes tüzelő berendezésre vonatkozott tehát ez a kivétel, és az eredeti nemzeti jogszabály szegés megmaradt, úgyhogy 2011-ben egy jogszabály szegési eljárást indítottunk Bulgária ellen, és 2015-ben viszont úgy döntöttünk, hogy lezárjuk az ügyet, mert a nemzeti kibocsátási felső határokat már nem, felső határok már nem voltak érvényben, és amikor egyenként megvizsgáltuk ezeket a kibocsátási ügyeket, akkor úgy állapítottuk meg, hogy nem, nem voltak kibocsátási törvénysértések. Másfelől viszont, ahogy előbb is hallottuk, az Európai Bizottság a levegőminőségi irányelv szempontjából is megvizsgálta Szárazagorát, és ugye a jogszabályszegési eljárásokhoz, illetve az eljárások alá oda tartozott Starazagora területe is, a szállópor és a széndiokszid kibocsátás miatt. 2017-ben született ezzel kapcsolatban, illetve a PM10-zel kapcsolatban egy bírósági ítélet is, és most szorosan nyomon követjük azt, hogy Bulgária ezen, ezek után mit tesz annak érdekében, hogy, a, hogy minél alacsonyabbra szorítsa a kibocsátási értékeket. Hogyha Bulgária nem tesz eleget ennek érdekében, akkor lehet, hogy lesznek további jogi lépések. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kollégákat kérdezem, és parancsoljuk. It is really a very good nagyon érdekes össze egybeesés, hogy a petíciók és az előbb bemutatott tanulmány ugyanazon a napon kerül bemutatásra. Én voltam Szárazagorában két héttel ezelőtt, a probléma még mindig nagyon is aktuális. Az emberek bármilyen segítséget nagyon szívesen vennének, mert évek óta húzódik ez a probléma id, időnként fölbukkan a nemzeti sajtók híreiben is. Tehát egy nagyon jó, nemzeti szinten jól ismert problémáról van szó és viták is folynak arról, hogy egy, egyébként ki a felelőse ennek az egésznek, hiszen mindenféle gyanúsítgatások vannak mind a két oldalról. Tehát mind a két petíció a Zagora város környéki nagyon nagy mennyiségű levegő szennyezésről szól, és az élelmiszerekben és a növényekben is nehéz fémek, illetve más szennyező anyagok vannak, amelyek fenyegetik a helyi lakosság egészségét két különböző ember, illetve szervezet adta be ezt a, ezeket a kérvényeket, és ők azt állítják, hogy a felelős bolgárhatóságok nem teszik meg a megfelelő lépéseket. Alá kell húzni azt is, hogy április ő, 5-én a bizottság is úgy döntött, hogy Bulgária, Bulgária nem felelt meg a kötelezettségeinek arra nézve, hogy a PM10-es határértékeket betartassa, illetve nem készített, nem, nem tett olyan intézkedéseket, amelyek a túllépést minél rövidebb időre korlátozzák. Tehát most a bizottság a bolgár hatóságokkal együttműködésben kívánja biztosítani azt, hogy a levegő minőség irányelvnek megfelelő, megfeleljenek ezek a az üzemek. Néhány ügyet tehát lezártak, néhány ügy még nyitva maradt, folytatódik az együttműködés, és én személyes tapasztalatom alapján tudom mondani, hogy ahogy bármiféle ökológiai probléma nagy nyilvánosságot kap Bulgáriában, még hogyha a petíciós bizottságot el is érte, a helyi hatóságok egyből együttműködőbbek és hatékonyabbá válnak. Úgyhogy azt javaslom, hogy ha az Európai Bizottsággal együttműködés is van, tartsuk nyitva ezt a három petíciót és én személyes kötelezettségvállalást teszek, informálni fogom a szakbizottságot arról, hogy ott mi történik. Ugye nem mindig tudunk látogatást szervezni az ilyen helyekre, én személyesen ellenőrizni fogom, hogy mi történik ebben az ügyben. Nagyon jó üzenetet fog ez közvetíteni, hogyha nyitva hagyjuk a petíciókat és akkor a helyi hatóságok és a bizottság között folytatódni fog az együttműködés. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretném értékelni pozitívan a bizottság álláspontját. Örülök annak, hogy a bizottság látja a problémát, konkrét lépéseket tett, és ön jelezte azt is, hogy egy nyitott folyamatnak tartja azt, ami történik a bizottság és a bolgár kormány között. Malinov kolléga konkrét javaslatot is tett arra, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, illetőleg küldjünk egy levelet a bolgár kormánynak, prezentálandó, hogy mi odafigyelünk erre a kérdésre, és meglátjuk a folyamatokat, remélhetőleg pozitív irányba mennek el, és utána visszatérünk ehhez a témához. Tehát amennyiben mindenki egyetért, azzal nyitva hagyjuk ezt a, ezeket a petíciókat, és úgy fogunk eljárni, hogy az előbb elmondtam. Látom, hogy mindenki egyetért. Köszönöm szépen. A következő petíció Lengyelországból érkezett. Ez a lengyelországi minőség javításáról szól, az 1100 per 2017-es számú petíció. Úgy tudom, nincs itt a petíció benyújtója, de megkérdezem. Miután nincs itt, megkérem Vanda Jakirt, az környezetvédelmi direktorátus képviseletében az Európai Bizottságtól véleménye tolmácsolására. Tessék parancsolni. Thank you. This petition... Uh, Köszönöm szépen. Ez a petíció a lengyelországi levegőminőségről szól. A benyújtója kéri, hogy gyakoroljunk nyomást a lengyel kormányra a levegőminőség javítása érdekében, különösen a lakossági fűtés, illetve a közlekedésből származó kibocsátás miatt. A bizottság szeretné megjegyezni, hogy ez év februárjában a bizottság, bíróság elítélte Lengyelországot, amiért az nem felelt meg a PM10 kibocsátási jogszabályoknak, illetve nem tett megfelelő intézkedéseket a levegőminőségi terveken belül annak biztosítására, hogy a kibocsátási időszakok minél rövidebbek váljanak, illetve mm, mert nem tartotta be az irányelv bizonyos rendelkezéseit. A nitrogéndioksziddal kapcsolatban Lengyelországgal szemben még mindig folyik egy, jog, egy jogszabásértési eljárás. 2016-ban formális megjegyzéssel ellátott levelet kaptak a nitrogéndioxid túllépés miatt, illetve amiatt is, hogy az ezt kezelő minőségi tervek nem születtek meg. A legutolsó hír az az, hogy szeptemberben egy héttel ezelőtt a bizottság adatokat kapott Lengyelországból a 2017-es évre vonatkozó levegőminőségi adatokat, és hogyha ezeket ellenőrizzük, akkor utána tudunk a lengyelországi levegő minőséggel kapcsolatos teljes értékelést elvégezni, és meg, meg tudjuk állapítani, hogy szükséges lesz-e további lépésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen én is, Jakir asszony. <clears throat> Tehát mm, azt hiszem, hogy nagyon korrekt a bizottság álláspontja. Úgy gondolom, hogy a bizottság támogatásáként is értelmezhető lehet az, hogyha nyitva hagyjuk ezt a petíciót, megvárjuk az örök elemzésének az eredményét, és akkor utána meglátjuk, hogy le lehet-e zárni ezt a kérdést, vagy pedig nem. Köszönöm szépen még egyszer, úgy látom, hogy mindenki egyetért vele következő kettő petíció szintén környezetvédelmi témából érkezett. Az egyik a németországi Freiburg im városában, a másik pedig Hamburg városában ö, szóló környezetvédelmi problémákról, illetőleg jogsértésekről szól. Úgy tudom, hogy sem Burde úr, sem Úlig asszony nincs jelen, akik a petíció benyújtói, akkor a bizottság véleményét kérdezzük. Nikola Ostertag a bizottság képviselője, kérem tisztelettel a véleményét. Um, Köszönöm, elnök úr. Ahogy említette, a 1083 os petíció kibocsátási érdekek, méghozzá nitrogén-dioxid kibocsátási értékeiről szól Freiburg területén. A 1363-as 2015-ben született petíció is levegőminőségről szól Hamburg városában ott is nitrogén-dioxid a kiemelt szennyező. Mind a két petíció a felelős hatóságokról szól, mert hogy ők nem felelnek meg a követelményeknek. A bizottság úgy döntött, hogy Franciaország és Egyesült Államok mellett Németországot is a bíróság elé állítja, amiatt, hogy a nitrogén dioxid kibocsátásokkal kapcsolatos intézkedéseket nem tette meg, illetve hogy a, a, a határ, kibocsátási határokat és a kibocsátási időszakok csökkentését nem állapította meg Freiburgban és Hamburgban Eh, Ferburg és Hamburg kapcsán is eh, eljárást indítanak Németország ellen. A német eh, legutóbb benyújtott német adatokat szeptember 17-én küldték el, akkor 49 mikrogram per köbméter volt az NO2 tartalom Hamburgra, azt aztán egy 58-as mikrogram per köbméteres adatot is kaptunk, amely 18 mikrogrammal haladja meg, tehát 45 százalékkal haladja meg a határértékeket. Ezek előzetes értékek, ezeket még nem ellenőrizte a bizottság. Végül pedig szeretném elmondani, hogy a petíció benyújtója Burde úr szeptember 15-én írt nekünk egy levelet, abban elmondja, hogy milyen méréseket végeztek Freiburg polgárai. A bizottság nagy érdeklődéssel követi a polgárok ilyesfajta kezdeményezéseit, amelynek során a levegőminőséget ellenőrzik, de szeretnénk kijelenteni azt, hogy ezek nem feltétlenül megfelelő objektívságú adatok, amelyeket a levegőminőségű irányelv megkövetel. De ha nem is felelnek meg szigorúan ezeknek, a polgárok által végzett mérések nagyon fontos és érdekes betekintést adnak számunkra a helyi és regionális levegőszennyezési mintákba, és nagyon fontosak a levegőminőségű, minőségű problémák szempontjából. Köszönöm szépen. Szeretném nagyra értékelni a bizottság hozzáállását, azt, hogy aktívan foglalkoznak ezzel a témával, és külön szeretném kiemelni azt, hogy, és megköszönni, hogy együtt dolgoznak, együtt működnek a petíció benyújtóival, és figyelemmel kísérik ezt a folyamatot. Kedves kollégák, én úgy látom, hogy ez egy hasonló eset, mint az előbbi a Lengyelország ügyében, tehát azt javaslom, hogy várjuk meg a folyamat végét, adjuk, hagyjuk, hagyjuk nyitva a petíciót, és küldjük el az új információkat az ENVI-nek is, tehát a Környezetvédelmi Bizottságnak. Egyetértünk ebben? Köszönöm szépen. És nem lennénk igazságosak Bulgária, Lengyelország, Németország irányában, ha nem lenne itt egy petíció hasonló témában Franciaországból is. Tehát most Erik Labrus francia állampolgár által benyújtott petíciót szeretném megnyitni, megtárgyalását megnyitni. A tisztább környezeti levegő minősége ügyében úgy tudom, hogy a petíció benyújtója nincs itt. Szeretném megkérdezni, Labrusz úr nincs vetlenül a teremben. Köszönöm szépen. Tehát a bizottság véleményét szeretném akkor kérni. Miguel de Aragao Soares úr a bizottságot képviseli, kérem parancsoljon a véleményét. Très bien, merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan petícióról van szó, amely már elég régi, és a levegő minőségi irányelv által meghatározott értékek az ambíciók ellenére nem teljesülnek. Franciaországban először is szeretném megerősíteni, hogy a bizottság mostanáig nem tartotta szükségesnek a levegő minőségi irányelv felülvizsgálatát egy korlátozott módosítást javasol csak a függelékek, a mellékletek tekintetében, ezért a bizottság az irányelv végrehajtására koncentrált. Ugyanakkor a bizottság nemrég egy értékelési eljárást indított az irányelv tekintetében az úgynevezett fitness checket indítottuk el, amely figyelembe veszi az elmúlt tíz év tapasztalatát, és az irányelv összes rendelkezésre vonatkozik ez a fitness check. Ez azt jelenti, hogy a határértékek, a célértékek teljesítésére, a hosszú távú célokra vonatkozik ez az egyes szennyezőanyagok tekintetében. A célja ennek a tevékenységnek, hogy javítsuk a meglévő jogi keret hatékonyságát, érvényességét, a célok tekintetében, ugye az általános cél a levegő minőség javítása, azért, hogy javítsuk, csökkentsük a káros anyagokat a levegőben, amelyek károsak az emberi egészségre és általában a környezetre. Átlátható módon történik ez az eljárás, ebben részt vetnek a tagállamok, az érdekelt ügynökségek, szervezetek, a különböző találkozókon, szemináriumokon lehetőség van a közpu- konzultációra is. Ahogy korábban is hangsúlyoztam, a bizottság számára különösen fontos a irányelv végrehajtása az egyes tagállamokban. Ezzel kapcsolatban a bizottság egy sor eszközt használ, hálózatokat is használ, amelyek célja, hogy meghatározzuk, melyek a legfőbb nehézségek az egyes tagállamokban, és hogyan lehetne segíteni ahhoz, hogy a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket. Például párbeszéd folyik a környezeti, Európai Uniós környezeti szakpolitikák végrehajtása témában, IAA kommunikációnak nevezzük ezt, aztán specifikus párbeszédet folytatunk Clean Air Dialogue címen amelynek a témája konkrétan a levegő minőség, és most éppen Madridban van egy ezzel kapcsolatos találkozó. A bizottság ösztönzi a meglévő nemzeti szintű eszközök használatát is, különösen a nemzeti bíróságok tekintetében, hiszen elsősorban a nemzeti bíróság feladata, hogy az Európai Uniós jog teljesüljön az országban. A vitás ügyek esetében ugye a szerződést szabályait kell követni. A bizottság kötelezettségszegési eljárás indított 6 tagállam ellenében, 16 tagállam ellenében felszólította őket, hogy a PM10 részecske esetében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Egy eset kivételével már mindegyik az utolsó szakaszba érkezett, mielőtt a bírósághoz fordulnánk. Ez gyakorlatilag Franciaország esete, ez a kivétel. A kötelezettségszegési eljárás Bulgária, Lengyelország esetében a, bíros, a bíróság a bizottságot különösen támogató döntéseket hozott. A bizottság ezekre tud támaszkodni majd a jövőben is. Aztán három másik esetében itt is PM10-ről van szó. A bíróság idén májusban hozott döntést. Magyarország, Olaszország és Románia az érintett országok. A nitrogéndioxiddel kapcsolatban jelenleg szegési eljárás folyik 13 tagarammal szemben, ebből 5 már az indoklás idő szakaszba érkezett, és 3 Franciaország esetében már bírósági döntés is született, ez is májusban született meg, a másik kettő nitrogén-dioksid eh, nitrogén-dioxid eh, témájú eh, ügy Németországra és a Egyesült Királyságra vonatkozik. A Franciaország konkrét esetét tekintve a PM10-nél 2015 és 2017 között 10-ről 3-ra csökkente az érintett zónák száma. Persze itt az egyik az Párizs területe. A nitrogén-dioxid esetében a helyzet az egyik legaggályosabb az egész Európai Unióban. És egy nagy rész gyakorlatilag 12 jelentős agglomeráció érintett az országban. Ezekhez tartozik a Párizs Ile-de-France terület, éves szinten a maximális meghatározott vagy engedélyezett értéknek több mint a kétszerese az átlagérték. És nem sokkal kedvezőbb a márszei területen sem a helyzet. ilyen mértékű mm, helyzet sürgős intézkedést indokol. Annak ellenére, hogy 2017. július 12-én döntés született parlamenti szinten a Franciaországban, egy terv kidolgozásáról is született döntés, amelynek a célja, hogy javuljon a levegő minőség, hogy a nitrogén-dioxid esetében a határérték alá lehessen csökkenteni az értéket. Sajnos a végrehajtás nem volt megfelelő és elégséges, még a mai napon is nagyon sokszor nagyon magas ez a szint. Ahogy az előbb is említettem, ezért a bizottság olyan döntést hozott, hogy a bíróság elé viszi a néndiokszid kibocsátás témáját Franciaország ellenében. Összességében azt mondhatnánk, hogy a bizottság a levegőminőségi irányelv értékelését folytatja, föl kívánja mérni, hogy milyen hiányosságokat mutat föl ez az irányelv. Az Európai Unióban a levegő minőséget többféle cselekvéssel lehet javítani. A bíróság előtti eljárás folyik Franciaországgal szemben, ez a nitrogéndioxid kibocsátására vonatkozik, és ezért a bizottság úgy döntött, hogy a bírósághoz fordul Franciaország esetében. Köszönöm. Szaros úr, önnek is szeretném megköszönni a korrekt álláspontot, és megköszönni azt, hogy az Európai Bizottság nagyon egyértelmű módon foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom helyes az, hogy indokolt esetben az Európai Bírósághoz is kell fordulni. Azt hiszem, hogy figyelembe kell vennünk szakértőink véleményét is. A vélemény alapján azt javasolják, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót is, várjuk meg a folyamatok végét, és utána térjünk vissza a megtárgyalásukhoz. Egyetértenek a kollégák ezzel? Kösz... Péter Jár, parancsolj! Ja, ich bin damit einverstanden. Ich wollte nur zu allen Petitionen noch eine allgemeine Bemerkung. Köszönöm szépen, egyetértek, de azért lenne egy általános megjegyzésem az összes petícióval kapcsolatban. Mert alapvetően egy nagyon fontos időszakhoz érkeztünk az Európai Unióban, ami a levegő minőségének javítását illeti. Itt a tagállami részvétellel történtek ezek a döntések. Tehát alapvetően nem arról van szó, hogy javítani kellene a statisztikákat, inkább magát a, a valóságot kellene javítani. Én abból indulok ki, hogy a tagállamok azért tehát hoztak bizonyos döntéseket, de aztán sajnos a megvalósításban bizonyos lanyhaság volt tapasztalható. Tehát azért legyünk egy kicsit komolyabbak. Nagyon gyakran azt mondjuk, hogy a brüsszeli EU, tehát hogy az ottani eh, joggyakorlatot nem kell eh, figyelembe venni, de szerintem nagyon is figyelembe kell venni, és az Európai Bizottságnak kell erre odafigyelnie. Úgyhogy kérem, hogy igen, tartsuk nyitva ezt a petíciót, mert ezen keresztül is eh, azt tudjuk üzenni az állampolgároknak, hogy amit Brüsszelben eldöntünk, az bizony nem lehet semmibe venni, már csak azért sem, mert ezt együtt döntöttük el. Ez gyakorlatilag az összes petícióra igaz, az összes tagállamban igaz, ott, ahol késések mutatkoznak a megvalósításban, és ezt bizony ki kell mondani. Nem arról van szó, hogy szép döntéseket kell hozni, hanem meg kell azokat aztán valósítani, hogy el lehessen kerülni az ilyen típusú problémákat. Vagyis a petíciókat tartsuk nyitva. Köszönöm. Köszönöm szépen, Péter. Teljesen egyetértek veled az, hogy azzal, hogyha nyitva tartjuk a petíciókat, azzal támogatjuk az Európai Bizottságot is, és támogatjuk a polgárok aktivitásait is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ez helyes lépés részünkről, és mindennel egyetértek, amit mondtál. Tehát ez a petíció is nyitva marad. Hölgyeim és Uraim, Belgiumhoz érkeztünk. Leona Mez, belga állampolgár, Antwerpennel kapcsolatban, az ottani légszennyezéssel kapcsolatban fejezte ki kételjeit, a, egy petíció kapcsán. Úgy tudom, nincs itt a petíció benyújtója. Miután nincs jelen, megint de Aragos Suarez urat kérném a bizottság véleményének tolmácsolására Belgium vonatkozásában. Parancsoljon! Alors, euh, encore une fois, il s'agit d'une... Hát itt megint csak egy nagyon régi petícióról van szó, amelyet már több európai bizottsági kommunikáció is követett. Nos, a helyzet persze közben alapvetően is állandóan változik, és uh, az Antwerpeni uh, autópálya hálózat bővítésének uh, hatásai a levegő minőségére, illetve az ottani, tehát a városlakók egészségére is hatással van. Itt a 2008 per 50-es rendelet az, amely irányadó, ebben találjuk a határértékeket, a PM10-essel kapcsolatban megvannak a határértékek, ami az irányelvet illeti, Ebben az is szerepel, hogy amennyiben a határértékeket meghaladják, megfelelő intézkedéseket kell alkotniuk a tagállamoknak, hogy a lehető legrövidebb időn keresztül haladja csak meg a határértéket az adott légszennyező anyag. Ugyanakkor az infrastruktúrális átalakítások, főként az úthálózat bővítése potenciálisan nehezebbé teheti a helyzetet, és ezeknek az intézkedéseknek, illetve szabályoknak való megfelelést. De ugyanakkor a tagállamoké marad a hatáskör a megvalósítással kapcsolatban. Ugye itt a határértékeket úgy kell betartani, hogy javuljon a levegőminőség, és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat csillapítani, csökkenteni kell. Az Európai Bizottság odafigyel ezekre a kérdésekre, a különböző tagállamokban is megvizsgálta a helyzetet. Még akár a szabálysértési eljárásig is eljutottunk, volt egyébként két ilyen eset is Belgiummal szemben, más kötelezettségszegési eljárás ez, és egy másik esetben volt ez jellemző. Itt főként a PM10 anyaggal kapcsolatban, az agglomerációk területén, illetve főként azzal kapcsolatban, hogy nem történnek meg az intézkedések a csökkentés előidézése érdekében. Egy gondolatot azért engedjenek meg, hogy kiemeljek, ami a nitrogén-dioxid illeti, ott 2015-ig kellett volna bizonyos feltételeknek megfelelni, úgy, ahogyan az egyébként a levegőminőség irányelvben szerepel. De sajnálatos módon a legutolsó adatok alapján is az éves szint határértéket már meghaladták. Ami a Flamand régiót illeti, ők elfogadtak egy cselekvési tervet Anvers, vagy Antwerpen városával kapcsolatban 2017. decemberében. Ezen, ebben a tervben szerepel az, hogy a nitrogéndioxid kibocsátásának hátterében a forgalom, tehát a közúti forgalom áll, és ezért erre vonatkozólag kell intézkedéseket megalkotni. Például 2017. februárja óta bizonyos területekre a városon belül nem engednek be határértéket meghaladó gépjárműveket, ugyanakkor ezt a csillapított forgalmú területet állandóan növelni fogják, de sajnos még mindig nem tartják be a határértéket, mindezek ellenére sem. Éppen ezért az Európai Bizottság továbbra is igen közelről nyomon követi a helyzetet, főként a, szab- a szegési eljárás keretein belül. Köszönöm. Szóval úr, köszönöm szépen én is. Kollégáim azt írják és azt mondják, hogy ugyanúgy kellene eljárnunk Belgium esetében is, mint az eddig esetben, tehát nyitva tartani a petíciót, és támogatni az önök küzdelmét az európai előírások betartása ügyében. Egyetértünk-e? Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, három petíciót tárgyalnánk meg Olaszországból. Anna Girometta, Rafael Belléza és Adriana Palleni által benyújtott környezetvédelmi petíciókat. Úgy tudom, hogy Anna Gyorometta asszony jelen van a teremben. Gyorometta asszony jelen van? Sí. Tessék, parancsoljon, öt percben önné a szó, parancsoljon. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Szeretnék bemutatkozni. A Cittadini per Lária, tehát polgárok a levegőminőségért civil szervezetet képviselem, a Genitori anti smog tehát a smogmentes életért szülők petíciójáról van szó, amelyet sok-sok évvel ezelőtt terjesztettünk be. Nagyon sok oka volt ennek. Ezeknek egy részét egyébként az Európai Bizottság már támogatta, és valóban volt egy problémánk egy olyan szabálysértési vagy szabály kötelezettségszegési eljárás kapcsán, amely a Póalföld, Lombardia és más környék, más régiókra vonatkozott, tehát őket is bevették ebbe a kötelezettségszegési eljárásba. Most a nitrogén szennyezésre szeretném felhívni a figyelmet, ezzel kapcsolatban is vannak már kötelezettségszegési eljárásaink, ez egy nagyon sürgős ügy, ugyanis 2015-ben egy Lációi Kutatóintézet egy becsést végzett, a nitrogén-dioxid szintekkel kapcsolatban Lombardiában és más olasz régiókban is, és hát csak Milánó környékén gyakorlatilag éves szinten 20 mikrogrammal meghaladja a világegészségügyi szervezet határértékét évente, és hát csak Milánó környékén nagyjából 1651 halálesetet lehet ennek betudni. Tehát a nitrogén-dioxiddal kapcsolatban még továbbra sem kapnak védelmet az emberek, a polgárok, ezért nagyon fontos lenne az, hogy az Európai Bizottság Olaszországgal szemben érvényesítse a kötelezettségszegési eljárást, mert hát az olasz közutakon olyan taxik közlekednek, amelyeknek a NOx szennyezése nagyon sokkal meghaladja a megengedett értéket. Ezt egyébként szatellites megfigyeléssel is bizonyítani tudtuk. 2017. decemberében például készültek ilyen felvételek, és hát aztán itt van az október 4-i szint, amely a dízel Euró 3-asok korlátozása után mutatja a képet, tehát eh, egyértelmű a helyzet. Természetesen ez azért nem elégséges, ki kell vonni a forgalomból ezeket eh, a gépjárműveket, ez egy alapvetően fontos kérdés. Ahogyan a bizottsági hölgy is elmondta, mi polgárok vagyunk, és eh, polgárként szerettük volna felhívni a figyelmet a közelség kérdésére is, ugyanis szerettük volna, hogyha részvételi alapon működik ez az egész rendszer. Szerencsére már az újságok is lehozták azt a megfigyelés sorozatot, vagy tanulmányt, amelyet részvételi alapon szerveztünk. 300 akreditált szervezet vett részt ebben a tanulmányban, csak Milánóban és csak a nitrogén-dioxid 40%-os határérték megszegése miatt, tehát itt a 40 mikrogrammos szintről beszélünk, csak emiatt nagyjából 600 ember hal meg évente Milánó városában. Egy hónappal később a milánói polgármester kimondta, hogy 2019-től kezdve a dízel 1, 2, 3, 4-es szinteket be fogják tiltani 2019-től kezdve. Ezek után Lombardia kormányzója kimondta, hogy ez egy túlzott ötlet, Nos, hát azért ezek után önök is láthatják, hogy mennyire fontos lenne az, hogy Brüsszelből olyan üzenetet kapjanak ezek a kedves urak, hogy a városok polgárságát, az ott lakó embereket szeretnénk támogatni, további intézkedésekre van szükség. Tehát ezt én mindig is így gondoltam, és erre utaltak a kutatóink is. Nagyon fontos lenne tehát a nitrogéndioxidos kötelezettségszegési eljárás beindítása, és tényleg igen fontos lenne az, hogy a dízel gépjárműveket, amelyek meghaladják a határértékeket, vonják ki a forgalomból, és egy olyan alapot hozzanak létre, amelynek köszönhetően az autó eladásokból kellene egy olyan alapot létrehozni, amely a városok levegőszennyezésének problémájára találna megoldásokat. Tehát ebből lehetne ezt finanszírozni. Az előbb a kedves úr Milánót is bemutatta, mint egy pozitív példát, mint hogy tényleg javulna a helyzet, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a legutóbbi lombárdiai levegőminőségi tervnek a nek tudható be, de sajnos azért nagyon minimálisak a változások. Milánóban a PM10, a benzapirén, a nikkel, az ólom és a kadmium tíz éve továbbra is kimutatható egy olyan területen, ahol már tíz éve csillapított forgalom tapasztalható, tehát itt csak erre a részre vonatkozik mindez, tehát egyértelmű az, hogy miért született ez az eredmény. Persze ez megint csak az irányelv megsértését mutatja különben. A petícióinkban említettük azt is, hogy problémás a tervezés, a levegőminőségi tervek előkészítése, és van egy másik igen komoly probléma, a kikötői légszennyezés, tehát a hajók kibocsátása. Tudjuk azt is, hogy szeretnénk egy alacsony kibocsátású területet létrehozni a földközi tenger medencéjében. Európa ebből a szempontból is két részre oszlik. A földközi tenger nagyon szennyezett, az északi területeken sokkal tisztább energiával működő hajók járnak. Éppen ezért lenne fontos az, hogy Európa támogassa azt, hogy a földközi tenger területén is ilyen alacsony kibocsátású hajók közlekedjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Olyan tájékoztatást kaptam, hogy Adriana Palleni is itt van velünk a teremben. Igen. Tessék parancsoljon, 5 percre a szó. Si sente? Grazie. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak ide az intézményhez, hiszen fontos az európai állampolgárság megerősítése. Ez egyébként egy szimbólum a egyedi jogok szempontjából is. A hiszen a személyek is meg tudják nyitni a közösség felé, föl tudják hívni a közösség figyelmét a környezeti problémákra. 102 évig élt az én édesapám, aki egészséges életet tudott, életvitet tudott folytatni. A oxigén nélküli szennyezett levegőjű területet. Nagyon sokan megélik a posikságon, gyakorlatilag mindenki ilyen helyzetben él. Az emberek, az idősek jogai alapján is szeretném azt kérni, hogy foglaljanak állást ebben a témában, és ezért kérem más polgárokkal együtt, hogy a szennyező anyagok monitorozási szabályait főleg ezen esetben vegyük figyelembe a morfológiai helyzetet is, a terület morfológiai helyzetét. Meg kell vizsgálni a minőségi előírásokat, szabályokat, szorosabban nyomon kell követni a kockázatos területeken a levegőszennyezést, erősebb fokozottabb ellenőrzést kell végrehajtani. Azért jöttem el ide az önök szakbizottsága elé, mert a jövőre is kell gondolnunk a szennyezés esetén, hiszen a levegő szennyezéshez tartozik az elektromágneses terek kérdése is, a technológia ellenőrzése is fontos ezen a területen. Elhoztam Bologna főutcájáról egy olyan csomagot, amiben az üvegeket, mosó ablak, mosó asszonyok rongyait helyeztük el, és ez pedig egy kiadvány, a bolonyai önkéntesek kiadványa. E-, ebben a szervezetben dolgozom én is Bolonyában. Köszönöm. Odaadhatom ezt? Marco Gasparinetti urat kérném az Európai Bizottság képviseletében. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék olaszul fordulni a bizottsághoz, mivel a mai mostani petíciók olasz állampolgárok részéről kerültek benyújtás, illetve a Genitori Anti-Smog szervezet részéről. Szeretném hangsúlyozni, és itt nyilvánosan elmondani, hogyha nem lettek volna olyan spontán szerveződések, szövetségek, mint például a Lombardi esetében, amely nek megvan a bátorsága, hogy föllépjen a közigazgatási bizottság, bíróság előtt is a helyi vezetőség ellen, akkor már még tragikusabb lenne az olaszországi helyzet. Azért, mert történetileg egyszerűen tehetetlenek voltak a korábbi kormányok ezzel kapcsolatban azonnal szeretném azt hangsúlyozni, hogy Olaszország sajnálatos módon első helyen áll a korai halálesetek területén, amely egyeteműen a levegő minőséghez kapcsolódik. Ez évente több mint 60 ezer szemét illet a PM10 esetében, a nitrogén-dioxid esetében, amit nagyon helyesen említett Anna Gerometta ügyvédasszony, az adat alacsonyabb, de valószínűleg alulbecsült, úgyhogy összességében több tízezer ember haláláról beszélünk itt. Hogyha 60 ezer biztos halál esetet összehasonlítjuk azzal, hogy Ugye 12 hónap van egy évben, ez azt jelenti, hogy havonta 5000 ember hal meg túlságosan korán a levegő minőség problémái miatt. Az intézkedéseket mindannyian ismerjük, mindenki részletesen tanulmányozta a kérdést. Ahogy nagyon helyesen Jerome Hetta ügyvédasszony hangsúlyozta, az Euro Tre forgalmi korlátozása nem elégséges. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy kibocsátás, illetve a részecske arány csökkentése Ugye Euro 5, Euro 6-os szinten lehet elérni ennek a csökkentését. Az Euro 5 gyakorlatilag 28%-os csökkentés lehet elérni, 98-ra, 28-ra lehet levinni ezt. De ez az Euro 5-ös. Olaszországban a forgalomban csak az Euro 1, Euro 2, Euro 3, tehát őskori gépjárművek korlátozásáról van szó, és egy évben csak 6 hónapon keresztül érvényes ez alpósíkságon. 12 ezer kivétellel csak a munkanapokon érvényes ez, tehát abszolút nem elégséges ez a forgalomkorlátozás hogyha összehasonlítjuk az olasz intézkedéseket a német intézkedésekkel, ahol 80 német városban sokkal szigorúbb és komolyabb intézkedéseket fogadtak el. Tehát egyszerűen itt lemaradás van, itt föl kell zárkozni. Voltak politikai szándékok, ezt hangsúlyozom kell, ugye mi politikai intézmény vagyunk, arra, hogy lassítsák a azt a döntést, ami már visszafordíthatatlan, hogy a bizottság a bírósághoz forduljon. A korábbi parlament technikai találkozót kért azért, hogy bemutassanak újabb adatokat. Gyakorlatilag ez nem is történt meg, és semmi, egy milliméteresen léptek előre a probléma megoldása irányába. Ezért most már a bizottság az Európai Bíróság eszé, elé viszi Olaszországot a PM10 esetében. Pósiksá konkrétan hangsúlyoznám, hogy a Bulgária és a Lengyelország esetében hozott döntések tekintetében a bolgár és lengyel kormány hivatkozott a, arra, hogy ezek a régiók szegények, hogy egyéb gazdasági nehézségek merülnek föl. Olaszország esetében nem lehet erre hivatkozni. A leggazdagabb régiókról beszélünk GDP szempontjából. Pósikság, konkrétan Lombardia, Veneto, GDP-je annyira magas, hogy itt egyszerűen politikai döntésekről van szó. Az emberek egészsége prioritás vagy sem? Politikai döntésről van szó. Minden egyes befektető euróval szemben 12 eurót lehet megtakarítani, tehát a levegő minőségbe történő befektetés esetén, ezt egy tanulmány is bizonyítja. Ez egyrészt politikai kötelezettség, ez a befektetés, véleményünk szerint, ugye szolgálni kell az emberek egészségét, de gazdaságilag is jó befektetés, hogyha egy eurót befektetnek levegőminőségjavításba, és ez 12 eurót termel, hogyha figyelembe vesszük a szennyezés okozta betegségek kezelésének a költségeit, a munkai hiányzásokat, a dolgozók, a cégek költségeit, krónikus légúti megbetegedésben szenvedő emberek, krónikus egyéb betegségben szenvedő emberek csak plusz költséget okoznak, tehát nem úgy termelnek, mint az egészségesek. Tehát a Bulgáriához, Lengyelországhoz összehasonlítva szeretném azt elmondani, hogy a bíróság igenis hozza meg a szükséges döntést Olaszország esetében, nagyon egyetemű döntésre van szükség, a mostanáig hozott intézkedések nem elégségek nem elégségesek. 2017-ben egyébként romlott a helyzet az előző évekhez képest. Egy példát mutatnák, mutatnék erre. Velencét ugye egy gyalogos városnak tekinthetjük, ugye az egyetlen olyan város talán egész Európában, ahol nincs közúti forgalom. A velencei lég minőség elérte Milánó szintjét, mert a teljes pófenségság légszennyezése befolyásolja még Velencét is, ugye ott nem nincsenek, nincsen gépjárműves forgalom, nehéz az áruszállítás, ezért mindent ugye vagy hajókkal, vagy gyalogosan oldanak meg, és ennek ellenére, ami miatt elvileg jobb kellene, hogy legyen a levegő minőség olyan városokhoz képest, ahol van autóforgalom, ez a helyzet is bizonyítja, hogy a pófelségság problémát azonnal meg kell oldani. Szeretnék köszöntet mondani az állampolgári szervezeteknek, hogy felhívták a figyelmet erre a probléma, erre a problémára. Ne felejtsük el, hogy az Európai Bíróság előtt nemzeti bíróságok is léteznek. Köszönöm szépen. Ben én is. Évi asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani először is a petíció benyújtóinak, de a bizottságnak is a hozzászólásáért, mert egy olyan helyzetet mutat be, mutatnak be, amely nagyon sürgős intézkedést igényel. Nem elfogadható az, hogy ugye folyamatosan látjuk ezeket az adatokat, mint ma délelőtt is, a korai halálesetek, ugye olyan emberek, akik három-négy évvel korábban halnak meg, csak a légszennyezés miatt a pósíkságon. Egyébként a gyermekkori rákbetegedéseknél is fontos hasonló számokat tudnánk felmutatni, sokkal rosszabbak az adataink, mi vagyunk a fekete bárány egész Európában. 90 ezer ugye, korai haláleset Olaszországban. A, er, 440 ezer európai szintű korai halálesethez képest ez egyetemvé teszi, hogy Olaszországnak cselekednie kell. Túlságosan sok idő óta, évtizedek óta nem sikerült megoldani ezeket a problémákat. A korábbi kormányok eljárása pontosan azt mutatja, hogy hogyan próbálták a szőnyeg alá söpörni ezt a problémát. Itt konkrétan egy régióval, a Pósiksággal, Emilia-Rományával, Lombardiával foglalkozunk. Ezek azok a régiók, amelyek nem fogadtak el, nem alkalmaztak hiteles tervet a levegő minőség érdekében. Egyetértek Jerometta ügyvédasszonya, a petíció benyújtójával, a dízel Euro 3-as járművek betiltása nem elégséges, már csak azért sem, mert nagyon jól tudjuk, hogy hihetetlen szennyező dízel gépjármű jár a városainkban, már csak azért is, mert a bejelentett határértékeket sem teljesítik. Ugye van a papíron egy bejelentett érték, amit ugye laboratóriumban, teljesen elszigetelt módon hoznak ezek a gépjárművek, de gyakran 20-szoros a tényleges kibocsátás. Ezt mindannyian megismertük, mint dízelbotrány, és ezzel kapcsolatban is azonnal reagálnia kellett az Európai Bizottságnak. Tehát ak- akkor a hatalmas ez a probléma, amit nagyon bátran kell kezelni. Az biztos, hogy ma szükség van hatékony intézkedésekre azért, hogy a lehető leggyorsabban lecseréljük azokat a gépjárműveket, amelyek a forgalomban vannak. Igen, a tiltás szükséges, ezeket az intézkedéseket figyelembe kell venni minél előbb. Látunk Európában olyan eseteket, ahol ez működik. És egy másik lehetőség, nem sokat beszélünk erről, hogy a meglévő gépjárművek átalakítása is egy opció, hogy tisztábbak legyenek, kevésebb legyen a kibocsátása a most forgalma lévő gépjárműveknek. Ez is egy jó intézkedési lehetőség, akár gondoljunk csak a körforgásos gazdaságra is, hogy ne kelljen kidobni a teljes gépjárművet. Aztán az európai intézményeknek, az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak is végig kell gondolnia azt, hogy új, kötelező, ambiciózus szabályokra van szükség, amelyek meghatározzák a gépjármű piac számára, hogy milyen új gépjárművekre van szükség a piacon. Mert amit látunk, az inkább az, hogy próbálják fölhigítani, elgyengíteni az új kibocsátási szabályokat a gépjárművek esetén. Összefoglalva annyit szeretnék mondani, hogy ezeket a petíciókat nyitva kell tartani, a korábbi petíciókhoz hasonlóan is, amelyekről ma délelőtt beszéltünk, minden egyes ellen megvan ahhoz, hogy bemutassuk a követendő utat, ami azt jelenti, hogy támogatni kell a vasúti szállítást és közlekedést, a közúton a közösségi közlekedést. Például ez is egy olyan téma a Lombardia esetében, hogy éveken keresztül nagyon sok befektetés történt az utakba, a közutakba, kereskedelmi központokba, amelyek csak növelik a forgalmat és a kibocsátást, és csak a morzsák maradtak meg a helyi közösségi és vasúti közlekedés számára. Ezeket az indikációkat kell, hogy európai szinten megfogalmazzuk. Remélem nyitva tudjuk tartani ezeket a petíciókat, és nyomon tudjuk követni a következő lépéseket. Ugye függőben van még a bírósági döntés, és reméljük, hogy hamarosan büntetést is kiszabnak majd ezekre az olasz régiókra vonatkozóan. Kolléga parancsoljon. Sí, grazie, Köszönöm szépen. Egyetértek az elhangzottakkal és a petíciók beterjesztői, illetve Eleonora Évi véleményével. Én is erről a területről származom, milánói vagyok, lombárdiai, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ott a probléma borzasztó. A, az autók, a szemétégetés és más szektorok, például akár a kazánok működése miatt is alakult ez ki. Sajnos mindezek nem, nem felelnek meg az érvényben lévő határértékeknek. Az Európai Unió sokat tehet ezen a területen, főként a régiók által kapott források területét. Szerintem ezeket sokkal jobban kellene koordinálni, főként például a kazánokkal kapcsolatban. Mi azt látjuk, hogy mennyire magas a légszennyezés onnantól kezdve, hogy be kell indítani a kazánok működését, tehát a, a fűtésekbe, a fűtési szezon kezdetétől kezdve, és hát itt talán a regionális fejlesztési alap forrásait is sokkal hatékonyabban fel lehetne használni. Aztán itt van az Európai Beruházási Bank, amely teljesen független, de azért én mégis úgy gondolom, hogy ez a parlament azért hallathatná a hangját a BEI felé is, elmondhatnánk nekik, hogy mi a véleményünk, mert hát na, sajnos az elmúlt évek során igen gyakran az történt, hogy olyan finanszírozási formákat dolgoztak ki, amelyeknek révén régi fajta infrastruktúrákat, és az autós közlekedést fejlesztették, és nem a közösségi hatékonyabb, modernebb és környezetbarátabb tömegközlekedést. Márpedig én azt gondolom, hogy az Európai Beruházási Banknak hozzáadott értéket kellene képviselnie, mhm. és az európai környezetvédelemhez hozzá kellene járulnia ilyen módon. Éppen ezért én ezt nagyon sokszor elmondtam már a Költségvetési Szakbizottságban is, és azt gondolom, hogy az egész Európai Parlament egyetért ezzel. Az Európai Beruházási Banknak sokkal részletesebb értékeléseket kellene végeznie, mert amikor milliárdos beruházásokat támogat, és, újabb, és ezzel gyakorlatilag újabb problémákat generál, például Norman vagy Lombardia régióban, az nem jó ezért ezeket a petíciókat továbbra is nyitva kell tartani, ezen keresztül is nyomást lehet gyakorolni a mi eszközeinkkel, a különböző európai forrásokra való ráhatásunkkal, és megpróbálhatjuk mindezt, megpróbálhatunk hatással lenni a beruházások jellegére. Köszönöm. Hölgyeim és Uraim, szeretném megköszönni Markó Gasparinetti úrnak a nagyon korrekt véleményét. Szeretném biztosítani önt arról, hogy a petíciós bizottság támogatja önöket ebben a küzdelemben, nagyon fontos az, amit tesznek. Szeretném megköszönni a kollégák véleményét is, kedves Gyerometta asszony, kedves Pallani asszony, köszönjük szépen, hogy odafigyelnek erre a témára, amint azt kollégáim javasolták, a petíciók nyitva maradnak, folytatjuk a dialógust, és hát a infringementet is, a olasz kormány vonatkozásában. Evi asszony, parancsoljon! Igen, csak egy kérdésebb lenne. Azt szeretném kérni, hogy Lombardia, Piemont, Emilia Románia régióknak egy levelet kellene írni, és el kellene neki küldeni azt a mm, tanulmányt, amelyet ma reggel mutattak be. És még a Veneto, tehát négy régióról van szó. Ez egy jó javaslat, rendben van. Györömette asszony, Pallani asszony óhajtanak véleményt mondani, egyetértenek azzal, amit itt javasoltak? Sí, sí. I'm, I'm sorry, a, petíciók nyitva maradnak, a ma délelőtt ö, itt prezentált tanulmány megküldjük az olasz regionális szerveknek, támogatjuk az Európai Bizottság lépését az olasz kormányjal kapcsolatban, és Gasparinet úr még óhajtána, tessék parancsoljon. Please, the floor is yours. Mm. Elnök úr, köszönöm szépen! Köszönöm, hogy ismét megkaptam a szót. Én azt hiszem, hogy rendkívül fontos lenne ezt megtenni. Azért mondom ezt, mert ahogyan önök is tudják, az Európai Bizottság, amikor kötelezettségszegési eljárást indít, az nagyon fontos és jó intézkedés, de ezzel csak részben tud ráhatni a kormányon kívüli szervezetekre. Mert Olaszországban például a, hat, a környezetvédelmi kérdéseknek a hatásköre kimondottan a régiók kezében van. Tehát van, ahol lehet változásokat elérni, és egyértelmű az, hogy a helyi önkormányzatok, vagy a regionális önkormányzatok ténykedése erre hatással van, mert hát ugye vagy ott van a politikai akarat, vagy nincs meg mögötte, Úgyhogy amikor az Európai Bizottság a tagállamnak küldi el a kötelezettségszegési eljárást, az nagyon jó, de hogyha helyi szinten a régióknak is elküldik mindezt, az azért lesz hatása a médiában is, és az emberek is látni fogják azt, hogy az Európai Parlament tenni akar a polgárokért. Köszönöm. Csak egy kérdésem lenne. Azt szeretném hozzátenni, hogy a mi eredeti petíciónkban foglalkoztunk a levegő minőségi tervezés kérdésével. Természetesen nagyon nehéz a helyzet a Pó alföldön, de nem csak a Pó alföld problémájáról van szó. Láció, Kampánia megyék és más régiók is biztosan érdeklődnek ez iránt. Szerintem ők is megkaphatnák ezeket a jelentéseket, illetve a tanulmányt. Tehát akkor leveleket írunk az olasz regionális hatóságoknak, megküldjük nekik az itt prezentált környezetvédelmi dokumentumot is. Mindhárom petíció nyitva marad, és továbbra is támogatjuk az Európai Bizottság aktivitásait ebben az ügyben. Rendben van így? Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, a ma délelőtt utolsó programja Samuel Martin Zóza spanyol állampolgár 697 per 2017 tetes számú petíciója. Úgy tudom, hogy a petíció benyújtójának képviseletében Juan Garcia Vicent úr van jelen itt a teremben. Vicent úr, önné a szó 5 perc erejéig, tessék parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! környezetvédelmi petíciónk légszennyezéssel foglalkozik. 2014-ben több mint 14 ezer ember halt meg emiatt. Spany- ugyanolyan mennyisége, tehát ugyanolyan sokan haltak meg a levegő minőség miatt, mint közlekedési balesetben. A vegetációt is károsítja ez a sok kibocsátás. Olaszországgal együtt Spanyolországot érinti leginkább a levegő minőség problémája, főleg déli területeken, a földközi tengeri területeken. A magas a szint. A tolmácsoknak egy kérésük van, hogy lassabban. Slowly. Tessék parancsoljon. Ért. Tessék parancsoljon. Az Unió alapszerződés 13-as cikke kimondja, hogy a, a környezetvédelem feladatát el kell járni, el kell látni, a 17-es cikk pedig a bizottságot hatalmazza fel a közösségi jog végrehajtásának ellenőrzésére. A levegőminőségre vonatkozó irányelv, amelynek a célja, hogy tisztább legyen a levegő Európában, meghatározza, hogy levegő minőségű terveket kell kidolgozni olyan agglomerációk és területek esetén, ahol a szennyező anyagok koncentrációja meghaladja a levegő minőségi határértéket. A idézett irányelv 23 per 1-es cikkében szerepel mindez. Ennek ellenére egy tucat olyan spanyol terület, ahol 250 ezer a négyzetkilométer terület, és több mint 20 ezeren laknak ott, nem készít ilyen tervet az egészség, a közegészség védelmében, a levegő minőség érdekében. A 2008 per 50 per C irányelv pedig ezt előírja, tehát ezt a jogszabályt megszagálják. Andalúzia, Aragon, Balear, szigetek, Castilla-León, Katalónia, Valencia, Murcia, Madrid, Navarra és a Baszkföld érintett ebben. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatási területen megsértik ezeket a jogszabályokat, és megsértik az ott élő lakosokat, az ott élő gazdák érdekeit. És ezért fordultunk 2016. júliusában a bizottsághoz, mert azt kértük, hogy kötelezettségszegési eljárás indítsanak a spanyol királyság ellen, a környezetvédelmi témában, és így kell rákényszerítenie a bizottságnak a spanyol, Spanyolországot arra, hogy teljesítsék a közösségi jogot a környezetvédelem területén. A bizottság archiválta a panaszunkat, azt, azzal indokolták ezt, hogy komplex a környezeti célok elérése, hiszen itt más szennyező anyagok is befolyásolják a környezet, a levegő minőség alakulását. És ezért fordultunk a parlamenthez, hiszen azt szeretnénk kérni, hogy a bizottság lássa el a feladatát, amely a szerződési jogszabályok, a szerződési előírások és az európai jogszabályok betartatására is vonatkozik. A a levegő minőségi eh, témában Spanyolországból olyan értesítéseket, olyan információkat kaptunk, hogy most már tesznek lépéseket ennek érdekében, konkrétan a nitrogén-dioxidra vonatkozik ez. Fontos, hogy hosszú távon legyen hatása ezeknek a tervezett intézkedéseknek. A bizottság azt is megállapítja, hogy Spanyolország ellen kötelezettségszegési eljárás fog indítani a levegőminőség témájában olyan területek esetén, ahol a néndiokszid kibocsátási határ az meghaladja a határértéket, de ugyanakkor a bizottság kimondja, hogy ne, ez nem a leghatékonyabb eszköz. Az Európai Bizottságnak pedig a az európai jogszabályokban meghatározott előírások teljesítését kell ellenőriznie, és 20 millió spanyol ér olyan területen, ahol rendszeresen a levegő minőségi határértékeket a szennyezőanyagok értéke meghaladja. Spanyolország esetében nagyon súlyos a helyzet, és pontosan ezért azt szeretnénk kérni, hogy a parlament szólítsa fel a bizottságot, hogy teljesítse a kötelezettségét, hiszen itt a közösségi levegő minőségi jogszabályok teljesítéséről van szó, az Európai Uniós szerződés alapján kell, hogy eljárjanak azért, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül a nitrogén-dioxid érték csökkenhessen a levegőben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Mr. úr. Az Európai Bizottság képviseletében Vanda Jakir asszony van jelen. Jakir asszony, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. And köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a petíció benyújtójának is, hogy eljött és e, előadta a levegő minőséggel kapcsolatos spanyolországi problémákat, illetve hogy kéri a levegőminőség javításának támogatását. A bizottság először is szeretne rámutatni, hogy az ózon kialakulásának atmoszféra beli komplex helyzete nem csak az egyedüli érv, amellett, hogy nem akartunk tovább foglalkozni ezzel, hanem az, az, is, a, az is, hogy jelenleg a PM10-zel és a nitrogén foglalkozunk koncentráltan. Ugyanakkor a nitrogén-dioxiddal kapcsolatos intézkedések láthatólag az ozon atmoszférában való felgyülemlésére is hatásosak, illetve jó ö, irányba viszik ezt a folyamatot. Másodszorban szeretném megjegyezni, hogy az új nemzeti kibocsátások határért, felső határértékeiről szóló irányelv szintén jó hatással lesz az ózon koncentráció elleni törekvésekre, mert egy sor ózor prekurzorra nézve bizonyítottan hatásos. A kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban a Sp- Spanyolországot az ózonnal kapcsolatban is megkerestük. Először is szeretnénk kijelenteni, hogy a tiszta levegőről szóló párbeszéd, amelyet már ma délelőtt megemlítettünk, Madridban jelenleg is folyik. A tiszta levegőért párbeszéd egy olyan támogató program, amelynek feladata az, hogy a legégetőbb levegő minőségi problémákat meg találja a tagállamokban, illetve megtárgyalja azt, hogy mik azok a leghatékonyabb politikák, amelyek a levegő minőségi problémákat meg tudják ott oldani. Van egy másik esemény, amit szintén szeretnénk megemlíteni, ez egy workshop, amely konkrétan az ózonról szól. Ezt Madridban novemberben fogják megrendezni a spanyol hatóságok, a francia hatóságokkal és a bizottsággal folytatott együttműködésben. És ez a környezetvédelmi szabályok végrehajtásáról szóló peer-to-peer szabályoknak megfelelően kerül majd megrendezésre. Folytatólagosan ellenőrizzük a levegőminőséget Spanyolországban. A legújabban 2017-re vonatkozólag megkapott adatokat, amiket szeptember végén kaptunk, majd meg fogjuk vizsgálni. Köszönjük. Köszönöm szépen. Balina asszony két szót, parancsoljam. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar agradecer a los... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani a petíció benyújtóinak. A ozon szennyezés, ahogy a többi szennyezőanyag esetében is érvényes ez, szerintem prioritást kell, hogy élvezzen. A tagállamoknak és a bizottságnak is harcolnia kell ezen a területen hiszen hogyha nem hozunk döntéseket, akkor több tízezer ember hal meg emiatt évente, és a helyzet egyébként pedig romlik, és mindez károsítja a környezetet. Különösen aggályos számomra az Európai Bizottság válasza. Több alkalommal azt mondtuk, hogy nem elégséges és nem egyértelmű a bizottság lépése én úgy összefoglalnám, hogy a bizottság mi ezt mond. Spanyolország ellen a kötelezettségszergési eljárás megindítása a légminő, levegő minőség területén olyan zónák, olyan területek tekintetében, ahol a nitrogén-dioxid a irányelve meghatározott értéket meghaladja, nem a legmegfelelőbb eszköz jelenleg. Annak ellenére, hogy a bizottság kötelezettséget vállal azért, hogy tisztább legyen a levegő Európában, mechanizmusokat tanulmányoz ahhoz, hogy a túlságos nitrogén dioxid koncentrációt csökkents az egész Európai Unióban. Cselekvési terveket ösztönöz azért, hogy ezek az értékek előírása megtörténhessen. Hát ez önmagában ellentmondás, ez teljesen egyértelműen ellentmondásos ez a válasz. Hát aggódunk azért, hogy milyen magasak az értékek, nem teljesítik az irányelvet, de nem csinálunk semmit. Egy workshopot szervezünk, de hát a workshop alapján nem fognak megszületni a szükséges intézkedések a szennyezés csökkentése érdekében. Hát ezt a választ egyszerűen nem értem, és szerintem egy kicsit nevetségeset tesznek minket. Hát ez, ez önmagában ellentmondás. Egyébként pedig Látjuk, hogy mi a pozíció, tehát egy tanulmány alapján azt mondják, hogy eljárásokat indítottak 17 tagállam ellen, ezek közül 6 a bíróság elé került, pontosan légszennyezés témájában. Tehát ha az adatok azt bizonyítják, hogy nem történik javulás a hazámban, akkor én azt kérném a bizottságtól, hogy indítsák el a kötelezettségszegési eljárást, vagy pedig tegyék közé, hogy milyen kommunikáció áll fönn a hatóságokkal. Spanyolország állítson össze egy hihető ütemtervet az levegőminőség javítása érdekében. Véleményem szerint a petíciós bizottságnak a petíciót nyitva kell tartania, tovább kell folytatnunk a kivizsgálását ennek a témának és azt is kérjük, hogy az Európai Bizottság adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a spanyol hatásságok milyen vállalást tettek a probléma megoldása érdekében, milyen válaszokat adtak, és úgy gondolom, hogy levelet kell, hogy küldjünk a spanyol hatóságoknak azért, hogy írják le, hogy milyen intézkedéseket tesznek, nem fognak tenni, tesznek most azért, hogy csökkentsék az ózonszennyezést. Ben Marcellizi kolléga parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm a petíciók beterjesztőinek is, eh, hogy egy olyan témát terjesztettek elénk, amelyel nagyon gyakran foglalkozunk itt az Európai Parlamentben, főként a petíciós bizottságban, Spanyolország kapcsán ez még gyakrabban igaz, hiszen tudjuk, hogy bizony a légszennyezés vagy a, a környezetszennyezés az bizony gyilkol, 600 szeméről van szó évente csak Spanyolországban talán itt alapszámokra is emlékeztetnünk kellene. 44%-át teszi ez ki Spanyolország területének, és 31%-át a, gyakor, a lakosságnak, akik az ózonszennyezéssel miatt, tehát ezzel kell együtt élniük arra is emlékeztetnünk kell, hogy azért Spanyolországban nem mindenhol egyforma a helyzet, van, ahol történnek intézkedések, van, ahol nem. Ezt is tudni kell, mert tudjuk ezen keresztül azt is látni, hogy hol kell ráhatással lennünk, mert vannak olyan régiók, amik semmit sem tettek, a házi feladatukat nem végezték el, és nem adták meg azokat a válaszokat, amelyekre szükség van. Madrid, Valencia, Barcelona viszont jó példák, ott igenis és történnek intézkedések, és megpróbálják ezt a gyilkos környezeti problémát visszaszorítani. Engem nagyon meglep az is, hogy az Európai Bizottság elismeri világosan, hogy a probléma létezik, hazánkban erőteljesen létezik, és hogy az irányelvet állandóan megsérti Spanyol, Spanyolország. Ugyanakkor azt mondják, hogy a petíciós bizottság részéről kellene tennünk valamit. Én azt gondolom, hogy itt a legjobb talán ha egyrészt nyitva hagyjuk ezt a petíciót, másrészt pedig azt szeretnénk kérni, hogy az Európai Bizottság további információkkal szolgáljon, mert ne haragudjon, de ez nem elégséges számunkra. Mi itt az Európai Parlamentben az állampolgárokat képviseljük, ez nem volt elég ez a válasz. A spanyol ökológiai átmenet minisztériumának is kellene írnunk egy levelet, mert hogyha erről beszél a spanyol kormány, és ennek van egy külön minisztériuma is, akkor azért feltehetnénk azt a kérdést, hogy ez csak kozmetikából kapta ezt a szép nevet a minisztérium, vagy ténylegesen egy átmenetet szeretne megvalósítani, amely a nevének megfelelő. Például a környezetszennyezés csökkentésén keresztül. Spanyolország, egy olyan Spanyolországot szeretnénk, amely gyilkol, vagy olyat, amely megvédi az ember életet. Köszönöm, Péter Jár. Kedves kollégáim, szeretném egy kicsit megvédeni a bizottságot, mivel ugye ők csak a státusz kióról tudnak nyilatkozni, a helyzet olyan, amilyen, és ugye azt kérdezzük mindig, hogy szeretnénk több Európát vagy nem. Szeretnénk, hogyha az, az elfogadott jogszabályokat Európában végre hajtanák. Ugye Németországban állandóan ö, ö, ellenőrzik a levegő minőségi értékeket. De nagyon érdekes földrajzi utazást tettünk délelőtt. Vannak olyan tagállamok, ahol egyáltalán nincsenek problémák, de nagyon sok tagállamban egyszerűen az a baj, hogy az végrehajtás nem működik. Úgy gondolom a határértékek megállapítása mindig előrelépés, de hát az a kérdés, hogy aztán a végrehajtással foglalkoznak-e, illetve hogy működnek-e a végrehajtási projektek. Tehát úgy gondolom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és dolgozzunk rajta tovább, de ez az egész mai csomag egyébként az Envi szempontjából is nagyon érdekes. Egyszerűen meg kell, hogy mondjuk, hogy hát egyrészt nem lehet e, három perc alatt előrelépést elérni, de azt kell megpróbálni biztosítani, hogy lépésről lépésre legyen e, haladás és hát ahogy mondtam, Németországban is ö, problémák voltak, és amikor a dízel járműveket meg akarták titani, akkor persze a, persze a helyi ö, vállalkozók mind panaszkodtak, hogy ez lehetetlené teszi a munkájukat, tehát nem lehet mindig mindent ö, egyik pillanatról a másikra elintézni. Minden esetben nagyon fontos, hogy egyszer, először is fogadjuk el a határértékeket, másodszor pedig mindenhol érjük el, hogy ezeket be is tartsák, és, és, és erről európai szinten is gondoskodjunk. Tehát hagyjuk nyitva a petíciót, és nézzük meg, hogy lesznek-e olyan intézkedések, amelyek amelyek elérik azt, hogy ezeket be is tartsák. Tehát végre kell hajtani az elfogadott jogszabályokkal. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, úgy néz ki, hogy a petíciót nyitva hagyjuk. Megírjuk a Marcellézi úr által javasolt levelet az illetékes spanyol minisztériumnak, figyelmeztetjük őket erre a problémára, ö, illetőleg ö, a, az Envinek, kedves jár kolléga, neked mondom, az Envinek már megküldtük, tehát megvárjuk esetleg az Envi véleményét is, és utána majd visszatérünk a tárgyaláshoz. Úgyhogy most Vicente úrnak adom meg a szót kettő percben. Tessék parancsoljon ön a petíció benyújtója. Puhany reagálni? commission to speak. The lady from the commission. mi. Eh, eh, mm, hát köszönöm szépen és nagyon örülök annak, hogy nyitva marad a petíció, mert ezen keresztül lehet hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a levegőminőség, és főként miután olyan sok emberről van szó Spanyolországban, és olyan nagy az érintett terület is a félszigeten belül. Ez a terület egyébként tovább is terjedhet, és hatással van a földközi tenger térségére. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. A bizottság szeretne további magyarázatokat adni a kötelesség, kötelességszegésről kapcsolatos stratégiájáról. Ugye az ózon egyrésztről, a PM10 és a nitrogéndioxid másrésztről nem ugyanúgy van kezelve a levegő minőségről szóló irányelvben, és különböző kötelezettségek kapcsolódnak hozzájuk a tagállami szinteken. Az ózonnal kapcsolatban az irányelv egy célértéket határoz meg, és ezt olyan intézkedéseken kerülek, keresztül kell elérni, vagy lehet elérni, amelyek nem emelik a költségeket. Tehát egy olyan határérték, amelyet, amelyet célként tűznek ki. Aztán a levegő minőséggel kapcsolatban, hogyha egy célértéket megszegnek, például itt az ózon esetében, csak akkor van szükség levegő minőségi tervekre, hogyha a tagállam ezt szükségesnek ítéli. Ezért a bizottság azt mondja, hogy akik az, azok a kötelezettségszegési eljárások, amelyek az ózon prekurzoraira vonatkoznak, azok azoknál hatékonyabbak azok, amelyek a nitrogén-dioxidra és a PM10-re vonatkoznak, és akkor ezek a levegőminőségre nézve is hatékonyabbak lesznek. Ez nem azt jelenti, hogy tagadjuk, hogy ózon probléma lenne. Nagyon komoly és nagyon komplex az ózonnal kapcsolatos probléma, és ezért van ez a peer to -peer eszköz, amelynek alapján a workshop is dolgozni fog. A tagállamok ezen belül megoszthatják az ózonnal kapcsolatos tudásukat és tapasztalataikat, mert valóban ez létező probléma, de azt nem lehet mondani, hogy ez vagy az a konkrét idő, intézkedés biztonsággal az ózon termelődésének csökkenéséhez fog vezetni. Ugye az, az ózon az atmoszférában a nap napsütés, a napfény bizonyos anyagokkal való reagálása miatt keletkezik. De természetesen vannak mindenféle intézkedések, és nyomon követjük a spanyol helyzetet, megnézzük a legújabban megkapott adatokat, és további lépéseket tervezünk majd. Köszönöm szépen. A döntést meghoztuk, a petíció nyitva marad, és visszatérünk hozzá, amennyiben meg lesz a válaszunk a spanyol kormánytól, az illetékes minisztériumtól, illetőleg a kollégáktól az MV-ből. Hölgyeim és uraim, dear friends, uh, that's... Uh, Ez minden ma délelőtre. Köszönöm szépen a részvételt. Folytatjuk az ülést 2 óra 30-kor a német Bundestagból érkező barátainkkal. Jó étvágyat mindenkinek!